Oui, euh, bonjour, euh, euh, mesdames et messieurs, nous commençons. Jó napot kívánok, kedves hölgyeim és uraim, mindenkit sok szeretettel köszöntök. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság ülését megnyitom. A program szerint a bizottság közülmúltbeli kezdeményezései a csalás és a korrupció elleni harc tekintetében lesz eh, napirenden. Angol nyelven eh, kiküldtök, kiküldtök eh, október 26 októberben, október elején a programot. Több nyelven is van tolmácsolás. Remélem, hogy mindenki megkapta a programot, és a tájékoztatni szeretném a képviselőket, hogy az interneten különböző címek alatt megtalálhatják a legfontosabb dokumentumokat, és kérem, hogy ne felejtsék el, hogy ezt az ülést közvetítik is eh, interneten. És kérjük, ne felejtsék el, hogy aki hozzászól és bekapcsolja a mikrofonját, az automatikusan veszi a kamera is. Most akkor térjünk rá a meghallgatásra. Arra szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy a mai meghallgatás során a 2012-es október 8-ai eh, ülésen az Szemet a biztos benyújtotta, illetve el, bemutatta az Európai Bizottság legújabb stratégiáját a csalás elleni harccal kapcsolatban. Ez a beszéd, ez megtalálható a meghallgatás programját tartalmazó dossziéban. Alors, je... Nous avons quatre experts qui vont participer. Négy szakértőnk van, aki részt vesz a mai meghallgatáson, úgyhogy azonnal meg is adom a szót Giovanni Kesslernek, aki az Olaf főigazgatója. Tessék, Kessler úr, öné a szó. Köszönöm szépen, mindenkit sok szeretettel köszöntök, és köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy megvitathatom önökkel a legújabb kezdeményezéseket megvitathatom önökkel az intézmények csalás elleni stratégiáját. 10 percem van. Kihosszottam a beszédemet, úgyhogy ezt nem fogom most felolvasni, mert ez túlságosan unalmas lenne, úgyhogy csak három tévára szeretnék rátérni és aztán bármiféle kérdést szívesen várok. A három kérdés, három téma, amelyet szeretnék felvetni, ezek a leg, nyilván a legfontosabbak. Ezek az egyik ezek közül a 1073-as rendelet az OLAF létrehozásáról és irányításáról. Ez a rendelet úgy tűnik, hogy egy hosszú út végéhez ért, és rendkívül fontos nem csak nekünk, az Olafnak, hanem általában mindenkinek, aki a csalás ellen harcol, csalás és a korrupció ellen harcol, és a tapálytalanságok ellen az Európai Unión belül, illetve a tagállamokban. És nem csak a tagállamokban, ha nem az Európai Unióban általában az Európai Unió pénzügyi érdekeit védelmezi. A másik fontos téma az Európai Bizottság jogalkotási kezdeményezése, amely júliusban került kidolgozásra. Ez a bűn, bűnjogi büntetőjogi szankciókra vonatkozik a csalás és korrupció esetében. A harmadik téma pedig az Európai Ügyészi Hivatal, és ez, ezzel kapcsolatban egy rendelet tervezetet nyújtottunk be. Ez a három legfontosabb téma. Mindegyikről szeretnék néhány szót mondani. A 1073-as rendelet, hát nagyra értékelem a szakbizottságnak és a parlamentnek a közelmúltban hozott döntéseit és határozatait. Remélhetőleg a végső döntés is megszületik hamarosan. Remélhetőleg ez pozitív lesz, én ebben bízom. És minden esetre ez biztonságot teremt számunkra és partnereink számára egyaránt. Nem kell megmagyaráznom önöknek, hogy miről is van szó, hiszen önök a legfontosabb védelmezői és képviselői ennek az ügynek. Amit el kell mondanom ezzel kapcsolatban, ez a következő. Ez a rendelet az alapjogok tiszteletben tartásával foglalkozik majd a nyomozati tevékenységgel, remélhetőleg döntő, az a tagállamok együttműködésével kapcsolatban döntő intézkedéseket fog tartalmazni. Ezt remélem én, de véleményem szerint nem így lesz, sajnálatos módon. Aztán áramvonalasítja, és így nagyobb jogbiztonságot ad bizonyos Mm, folyamatoknak, amelyeket már eddig is követünk, és amelyek keretében folytatjuk a munkánkat, de ezek egyelőre csak saját kezdeményezésű folyamatok. Remélhetőleg ezeket szolid jogi alapokra helyezi majd ez a rendelet. Összességében ez mindenképpen pozitív lesz a csalás elleni nyomozati munkában. Ez fontos szerepet játszik majd. Bár én igazántiból a nyomozati munkában nem igazán várok nagy változásokat, sőt, ennek az ellentéte igaz. Egy nagy, látható és konkrét ellenőrzési nagyobb mértékben leszünk mi kitéve az ellenőrzésnek, nagyobb beszámolási felelősségünk lesz, tehát beszámolási tevékenységünk erősödik majd, ez jó, ezzel semmi gond nincsen. De a munkáknak ez a része konkrétan és egyértelműen növekedni fog. Ez azt jelenti, hogy erre forrásokat kell fordítani, üléseket, beszámolókat kell készíteni, üléseket összehívni, stb. A másik oldalon a rendeletnek nincsen egyetlen kis pontja sem, amely bármiféle kompetencia bővítést, vagy kompetencia kiterjesztést tartalmazna a nyomozati munkánkban. Emellett, hogyha hozzáadjuk azt, ami ugyan a 1073-ban nem szerep, szerepel, de a költségvetési vitákban felmerült. Nos, tehát felmerült az, hogy az OLAF forrásait csökkentik 2%-ban 5 éven keresztül évi 2%-kal csökkentik a forrásainkat. Tehát ennek következtében emberi erőforrásoktól kell búcsút mondanunk, és ezzel egy időben az ellenőrzési és beszámolási feladatokra több munkatársat kell ráállítanunk, tehát ez azzal fog járni, hogy a nyomozati munka hatékonysága csökkenni fog. Kevesebb időt tudunk fordítani nyomozati munkára. Számos pont van itt, amelyek ellentmondásosak, például az emberi jogok tiszteletben tartása, tehát nem zárhatjuk le addig az nyomozat, a nyomozati munkát, amíg nem hallgattuk meg az érintett feleket, és egyéb kérdések felmerülnek, tehát ezek akadályozzák a munkák, lez, munkák lezárását. Ebben az évben 30%-kal több információt kaptunk csalással kapcsolatban, Tavaly 1046 bejövő információ volt, ezek között voltak olyanok, amelyek nem érdemi információt tartalmaztak, de hát azokkal is foglalkoznunk kell. Tehát 1046 információt kaptunk, ez volt a történelmi maximum. Idén már eddig, már több mint ezer érkezett, és egy matematikai kalkulációval kiszámoltuk azt, hogy az év végére több mint 1300 információt fogunk kapni. Mivel ezeket az, ezeket az információkat nem lehet megsemmisíteni, vagy, vagy kidobni a szemetesbe, mindegyikkel foglalkozni kell, ez, ezért láthatjuk, hogy egyre több a munkánk, egyre több személy lenne szükség. Én egy millió eurót takarítottam meg a munkám során, az olap munkája során, de ezt a pénzt nem költhetem munkatársakra. De közben több administratív feladatot kell végeznem. Hogyha tehát előre kellene vetítenem az OLAF nyomozati munkájának hatékonyságának a változását, akkor ez negatív irányú változás lesz. Mindazonáltal a 1073 vég elfogadása nagyon jó hír. Some other measures have to be taken, maybe at least lehet, hogy más intézkedéseket kell hozni. E, egyetlen kérésem van, hogyha más nem tudnak teljesíteni, legalább a munkatársaktól ne kelljen megválnom. Elég lenne az, hogyha, az, hogyha a megtakarított pénzt arra fordíthatnám, hogy a munkatársaimat, a meglévő munkatársaimat megtarthassam. Ennyit szeretnék mondani a 1073-ról és a 1073 hatásáról az Olaf nyomozati munkájára. A második pont, az, erről már a biztos beszámolt múlt héten, egy kezdeményezésről van szó, egy jogszabályalkotási kezdeményezésről a bizottság részéről. Az Olaf és a DG Just És ez a kezdeményezés arról szól, hogy harmonizálják a büntetőjogi előírásokat a tagállamokban amelyek a korrupció és a csalás elleni küzdelemre vonatkoznak és az Európai Unió pénzügyi érdekeire vonatkoznak. Tehát arról van szó, hogy egyes kérdések, egyes szabálytalanságot bűncselekménynek tekintenek, egyik tagállamban, másik tagállamban csak szabálysértésnek, Közben pedig a bűnelkövetőket meg kellene büntetni azért, mert közös érdekekről van szó. Mindenkinek érdeke az Európai Uniós források megóvása, és ehhez közös reakcióra, fellépésre van szükség. A harmonizáció nem csak arra vonatkozik, hogy egy bizonyos tényállást minden tagállamban bűncselekménynek tekintsenek, legyen szó például a közbeszerzések során a szabálytalanságokra. Nem csak erről van szó, nem csak a szankciókról van szó, hanem arról van szó, hogy és nem csak arról van szó, hogy a bűnelkövetők ezeket a különbségeket kihasználják, tehát a, a tényállások megítélése közötti különbségeket eh, kihasználják, hanem amellett eh, nagyon fontos az, hogy nagy különbségek vannak a tagállamon belül az eh, idődimenzióban is, és ezt kihasználják a bűnelkövetők ők választhatják meg azt, hogy az ő ügyüket melyik tagállam jogállása szerint bírálják el. Mi nem dönthetünk ebben, csak ők dönthetnek ebben. Ezek, ezek jogi vákumok, kiskapuk, amelyeket be kell zárni. Tudom, hogy vannak kérdések minimum szakciókkal kapcsolatban is, ezek egyes tagállamokban ismer, ez egy egyes tagállamokban ismeretlen fogalom, fogalom. mindazonáltal meg lehet ismertetni ezekkel a tagállamokkal ezt a kérdést, mondván nekik azt, hogy jó, nem ismeritek ti ezt, a ti jogrendetekben ez nem létezik, de attól még ez jó dolog, ez erre meg erre vonatkozik. Tehát a tanácsban, illetve a parlamentben nyilván lehetőség van erre. A harmadik pont a, az Európai Ügyészi Hivatal a szerződésben szerepel erre vonatkozóan egy rendelkezés. Az Európai Bizottság Szemeta biztos és Reding biztos asszony bejelentették, hogy jövő évben az Európai Bizottság egy javaslattal áll majd elő. Több mint valószínűleg ez egy rendelet lesz, Az Olaf és a DG Just az illetékesek a témában, ők velük dolgozunk együtt, modellezésre kerül sor, információbegyűjtésre, összehasonlító elemzésre. Ezt három percben nyilván itt most nem fogom tudni bemutatni. Amit el tudok mondani, az az, hogy remélem, hogy minél hamarabb önökhöz fordulok ebben, önöktől kérdezem azt, hogy önök, az önök szakbizottsága, vagy más szakbizottságok a parlamentben, nem tudom, hogy melyik szakbizottságnak illetékessége ez, nem tudom, hogy kivel kellene egyeztetnem. Minden esetre azt kérem önöktől, hogy együtt vessük fel a legfontosabb kérdéseket már ebben az előzetes időszakban is, folytassunk eh, eszmecserét, és beszéljük meg, hogy kinek mi a véleménye a témában. A a tagállamokban már folynak ezek az előkészítő ülések. Lebaj asszony, a DJ Just eh, főigazgatója, eh, és én is részt vettünk már két tagállami egyeztetésben. Ez egy előzetes, informális véleménycsere. Természetesen a tagállamok és a parlament formálisan a javaslat benyújtása, a bizottsági javaslat közzététele után elmondhatják a véleményüket, én azonban már egy kicsit elébe mentem a dolgoknak. Azt hiszem, hogy ez az valódi, valódi megoldás, amely megoldás foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a tagállamok hogyan működnek együtt az Olaffal, milyen eredményei vannak az Olafnak, mi beszámolót küldünk a nemzeti hatóságoknak, ott a, nem, a tagállami ügyészségi, ügyészi hivatalnak, és ott újra kell kezdeniük az egész eljárást, a tagállami szinten büntetőjogi eljárást és előfordulhat, hogy képesek erre, nem képesek erre, megszándékozzák kezdeni ezt az eljárást, vagy akár megszüntetik az eljárást, és hát időt vesztegetünk el ezzel. Nem panaszként mondom ezt, hanem egyszerűen elmondom a tényeket. Mi administratív nyomozati munkát végzünk, Nekünk nincs a hozzáférésünk semmiféle bankszámla adathoz például. Hogyan tudok nyomozni korrupcióval és csalással kapcsolatos ügyekben, hogyha nem férek hozzá a bankszámlákhoz? Vannak persze tipjeink erre, és próbáljuk a tagállamokat bevonni Azonban, hogyha lenne egy európai ügyészi hivatal, egy európai ügyész, főügyész, akkor ez, <clears throat> akkor ez megoldaná ezeket a problémákat. Mindez nem jelenteni a tagállamok, hatá- a tagállamok hatalmának csökkenését, hatáskorainak csökkenését, egyszerűen ez egy kiegészítő feladat lenne, Ez a hivatal egy központi hivatalból, és, és a nemzeti ügyészi hivatalokból állna. Ez tulajdonképpen egy hálózat lenne. A meglévő tagállami ügyészi hivatalok és a központi európai ügyészi hivatal egy hálózatot alkotnának. Miért van szükség erre? Az európai nyomozati munkában ez nagyon fontos lenne. Nekem már volt alkalmam arra, hogy az Európai Parlament Krim szakbizottságában ezt felvessem. Ezek a csalással és korrupcióval kapcsolatos bűncselekmények, amelyek az Európai Unió pénzügyi érdekeit érintik, ezek természetüktől fogva határon átnyúló bűncselekmények és jelen pillanatban csak tagállami eljárás indul ezek ellen. Tehát tagállami intézmények, tagállami hatóságok lépnek fel ezzel kapcsolatban. A 19. századi módszereket használjuk, tehát 200 éve körülbelül ugyanezeket a, ugyanezeket a módszereket alkalmazzuk. Előfordulhat, hogyha valakinek egy régi autója van, annyira szereti, nem akarja eladni, 50 éves autó, hát ezt-azt kicserél benne, de azért magát az autót megtartja. Na most az Európai Unióban a határon átnyúló bűncselekményeket továbbra is tagállami szinten próbáljuk feltárni. Azonban nagyon nagy drámai változások mentek végbe az Európai Unióban. A bűncselekmények tehát határon átnyúló jellegűek. Számos példát mondhatok. Most egyet, egyet mondok, egy csalással kapcsolatos nyomozás. Elmondhatom, mert már az újságban is benne volt, és azt hiszem, hogy itt a szakbizottságban is beszéltek erről. Egy meghallgatás során. Nos, egy Olaf nyomozás, egy egyszerű csalás, több millió euróról van szó, eh, hamisított számlákkal eh, követték ezeket el, eh, bolgár vállalkozók, csalás. Felfedeztük, de kiállította ki, kiállította ki a számlákat egy német vállalkozó. Tehát a 19. századi uh, rendszert alkalmazva elküldjük az információkat, a német információkat a német ügyészi hivatalra, a bolgár információkat a bolgár ügyészi hivatalhoz, tagállami főügyészi hivatalhoz. Ugyanaz a bizonyíték, a, ugyanaz a bűncselekmény, nem két különböző bűncselekményről van szó, egy bűncselekményről, amelyet ketten, végezte, ketten mm, követtek el. De nézzük meg, két uh, nyomozás, két uh, bírósági tárgyalás, stb és két különböző eredményre jutott a két különböző tárgyalás. Ez igazságos? Nem lehet igazságos valakinek, biztos, hogy nem volt igaza. De hát hétről hétre látjuk ezeket az eredményeket. Jó, lehet, hogy nem minden héten, de minden hónapban felmerülnek ilyenek. Nem akarok túlozni. Egyes esetekben korrupcióra kerül sor az egyik országban, de a pénzt harmadik ország, negyedik országnak fizettek ki és a pénz végül az ötödik ország bankszámláján landol. És ott nem büntetik meg az érintetteket pénzmosásért. És hol van itt az igazságszolgáltatás? Hol van a vádemelés? ki látja egyben a bűncselekményt? Mi látjuk egyben a bűncselekményt, mert, EU, mert európai perspe, perspektívából vizsgáljuk ezt, nemzeti szinten viszont ezt nem látják, mert csak egy állam szempontjából nézik. Nemzeti perspektívából nem látni ezeket a bűncselekményeket. Hogyha véletlenül mégis sikerült, mert az Olaf mondjuk valaki rávezette valamelyik tagállamot, akkor sincs semmi, mert a tagállam nem tud a határain kívül igazságot szolgáltatni akkor a másik ország ügyész hivatalához kell fordulni, stb. És igazságszolgáltatási konfliktus, negatív konfliktus, igazságszolgáltatási konfliktusra kerülhet sor, vagy És hadd mondjam el, hogy a sürgős válasz, amelyre nagyon nagy szükség lesz, de hadd mondjam el azt is, hogy a pénz ugyanez érvényes a csempészetre. A csempészet is határon átnyúló bűncselekmény, és azok a szegény litvánok például, akik vagy a lengyelek, akik attól szenvednek, hogy olyan nagy külső határok, hosszú külső határok van, nekik kell foglalkozni ezzel, de négy ügyészi hivatal foglalkozik a témával. Lengyelország, Németország, és még öt másik ország, és akkor meg kell osztani a nyomozati munkát. Tehát nagyon nehéz a természetében határon átnyúló bűncselekményeket fragmentált, szétaprózódott nemzeti megoldásokkal megoldani. Közös érdekeink vannak, határon átnyúló bűncselekmények vannak, ezeket közösen kellene megoldani, vagy ezek, ezekkel kapcsolatban közösen kellene nyomozni. Azt hiszem, mert túl sokat beszéltem, várom a kérdéseket, és nagyon örülnék annak, hogyha önök hivatalosan is felkérnének bennünket arra, hogy az Európai Ügyészi Hivatal kérdését napirendre tűzzük. Köszönöm szépen Giovanni Kessler úrnak, és most meg is adnám a szót Jana Mittermeier asszonynak, a a Transparency International brüsszeli irodájának a vezetőjét kérem meg arra, hogy tartsa meg előadását, tessék. Ah oui, vous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 alors, euh, Madame Jana Mittermeier. Jana Mittermeier, asszony, tessék öni a szót. Well, thank you very much for the Köszönöm szépen a bemutatást, és köszönöm szépen, hogy a Transparency International-t meghívták erre a meghallgatásra, és örülök annak, hogy egy külső perspektívát is adhatok a civil uh, szervezetek szempontjából, a civil társadalom szempontjából, illetve azokról a reformokról is beszéltek, amit javasolt a, az Európai Bizottság. Természetesen uh, üdvözöljük ezeket az intézkedéseket, főként azt a uh, tényt, hogy van egy újfajta kezdeményezés a csalással szemben, ezt tehát pozitív lépésként tekintjük. Másrészt az a tény is fontos, hogy jövőre, júniusban jelenik meg a korrupció ellenes jelentés az Európai Bizottság részéről. Ez azért fontos, mert ez a közbeszerzésre is fókuszálni fog, és ez nagyon fontos szerepet játszik az EU alapok elköltésénél, és üdvözöljük azt a, az igyekezetet is bizonyos politikusok részéről, hogy egy európai ügyészi hivatalt szeretnének felállítani, és van egy javaslat azzal kapcsolatban is, hogy a, hogy a büntettekből származott bevételeket megpróbáljuk befogyasztani, illetve elkobozni. Ezeket az intézkedéseket mi pozitívnak tekintjük, szerintünk ezekkel meg lehet védeni az EU alapokat a korrupcióval és a csalással szemben. De hát mik is a kézlefekvő kérdések? Ha megnézzük az EU alapok védelmét, akkor úgy érezzük, hogy amiket benyújtottak azok az intézkedések, például a jogi keret szempontjából, azok a büntetőeljárásra, a kártérítésre, a szankciókra koncentrálnak, de viszont a probléma van, az az átláthatóság. Tehát a monitorozás, a jelentéskészítés, illetve a büntetőeljárások. Itt van a fő kérdés. Bizonyos kérdéseket lefettek, viszont sokkal több intézkedésre van szükség annak érdekében, hogy teljes mértékben meg lehessen védeni az EU alapokat. Térjünk rá a részletekre. Mit lehet még tenni? Térjünk először is az átláthatóságra. Nagyon sok NGO, nem csak a Transparency International, többször is felszólított arra, hogy legyen egy egységes, átfogó online rendszer, ahol az EU alapok minden kedvezményezetjét feltüntetnék, nem fragmentálva, és nem különböző websájtokon jelenítenék meg, hanem tényleg egy egységes rendszer lenne, az információ ezen az oldalon elérhető lenne. Úgy gondoljuk, hogy nincs arra szükség, hogy ezt a információt felaprózzák. Egységes websájtra van szükség a költségvetésről, arról, hogy mennyi pénzt fognak elkölteni, és kinek fog ez majd menni, kik fogja ezt kapni. A következő időszakban, hogyha megnézzük az EU alapokat, akkor semmilyen fajta publikációt nem irányoztak elő, semmilyen fajta központosított adatbankot nem hoznak létre sem a szektor, sem pedig az egész rendszer számára. A civil szervezetek számára nehéz az, hogyha felaprózott, meg többfajta forrásból kell be ö, szerezni az adatokat, azzal kapcsolatban, hogy kapja a pénzeket, és ezáltal, hogyha ilyen oldal létrejönne, akkor, akkor jobban lehetne védeni az alapokat. Nem azt kritizáljuk, hogy hogyan költik el a pénzeket, hanem azt ezeket a pénzeknek a tagállamok költik el közös irányítással. Meg mi azokról a pénzekről beszélünk, amit az EU intézmények költenek el közvetlenül, van egyfajta index, amelyen megvizsgáljuk azt, hogy egy fejlesztési index, hogy milyen mértékben folytatnak a földországoknak pénzeket, és láthattunk egyfajta hézagot az átláthatóság szempontjából olyan pénzek esetében, amelyeket a tagjelölt országoknak folyósítanak, és azt láthatjuk, hogy az átláthatósági standardok szempontjából a teljesítmény eléggé rossz, de mindenképpen valamilyen fajta fellépésre szükség van, hogy ezeket a kiskapukat be lehessen zárni. Végezetül el kell mondjam azt, hogy amire szükség van, hogy még egyszer elmondjam egyértelműen és hangosan, hogy mindenki hallja, arra van szükség, hogy legyen egy egységes EU weboldal, ahol az EU alapok minden kedvezményezetjét feltüntetik. Másfél évvel ezelőtt érkeztem Brüsszelbe, és már akkor is az első ajánlás ez volt, amit adtunk az Európai Uniónak, és azóta semmi nem történt tulajdonképpen. Igen, egy kis mértékben volt változás, bizonyos tagállamok növelték az átláthatóságot a saját kedvezményezettjeik szempontjából, de a központosított rendszer szempontjából semmi nem történt. Most rátérhetünk a második nagy pontra, ami hiányzik a jelenlegi kedvez, kezdeményezésekből, ez pedig a jelentéskészítés. Ez egy olyan téma, amit az Európai Bizottság is felvetett, tudja, hogy ez problematikus, mert a jelentéskészítési rendszer tagállamonként nagyon különböző, és a közreadott bejelentett esetek száma nagyon alacsony EU szinten. Ennek az egyik oka az lehet, ami becslésünk szerint, hogy nincsenek megfelelő csatornák arra, hogy korrupciós csalási eseteket be lehessen jelenteni az EU lapokkal kapcsolatban, azért, mert nincsenek bejelentési mechanizmusok a közintézmények vagy a civil társadalmak számára, a civil társadalmat nem vonják megfelelően be. Például a Transparency Internationalnek vannak központjai, ahol az állampolgárok bejelentették a korrupciós ügyeket, ahogy, ahogyha azokat látják. Egy ugyanilyenről lesz szükség EU szinten is, és szerintem másfajta civil szervezetek is rendelkeznek hasonló kezdeményezéssel. Ezen kívül az informátorokat is megfelelően meg kell védeni, ez is elriasztja attól az állampolgárokat, hogy bejelentéseket tegyenek, és ami az közbeszerzést illeti, például EU szinten, jelenleg van egy EU közbeszerzési rendeletről szóló vita, és az informátorok védelmét ebbe is be lehetne vonni. Tehát meglátjuk, hogy mit történik majd ezekben a hónapokban, akkor, amikor ezt a rendeletet elfogadják az EU intézmények. A másik pont, ami ugyancsak a jelentéskészítésről szól, ez az intézmények és az OLAF közötti kapcsolat. Hallhattuk az imént Kessler úrtól, hogy milyen fajta reformok történnek az OLAF a lennék egyik következménye, és ez egy jó pont volt az Olaf reformja szempontjából, hogy azt tervezik, hogy legyen egyfajta kapcsolat a tagállamok és az Olaf között, amely igen erős, ez egy olyan kérdés, amit mindenképpen mi is támogatunk, és a tanács is már tett javaslatot erre, ezt letetják a DN. Mit kell még tennünk? Meg kell védelezni informátorokat, a közbeszerzést és úgy kell kialakítani, hogy az informátorokat védje, több bejelentést lehessen itt tenni, és be kell vonni a civil testámat is ebbe a folyamatba, és nem szabad ezt csak intézményi szinten megtartani. Az utolsó pont, amit szeretnénk kiemelni, az a büntetőeljárások, illetve a nyomozati ö, szakasz. Ez sem tükröződik megfelelő módon az Európai Bizottság kezdeményezéseiben. Ö, akárcsak az Olaf, mi is szeretnénk azt, hogyha létrehoznák a leg, lehető leghamarabb az Európai Ügyészi Hivatalt. Tudjuk, hogy régóta beszélek már erről, eddig nem volt meg a politikai akarat arra, hogy létrejön ez a hivatal, viszont teljes mértékben egyetetünk az Olaffal abban, hogy az európai határokon átnyúló korrupciós és csalási e, esetek az EU alapok esetében mindenképpen nyilvánosra kell, hogy kerüljenek, és ehhez regionális ügyészi kapacitások kellenek. Ez nagyon fontos, és mindenképpen szeretnék, hogyha megvalósulna ez. Aggódunk, amiatt is, amit Kessler úr is kiemelt, hogy egyre több munka lesz, és egyre, kevésbé, egyre kevesebb a nyomozati kapacitás, tehát ezzel a kérdéssel is foglalkozni kell. Ez is egyik, egyik következménye az Olaf reformjának és ezt még egyszer meg kell vizsgálni, szerintem regionálisabb és globalizáltabb a világ. Tehát összefoglalva, szükség van egy európai ügyészi hivatalra, szükség van arra, hogy a tagállamok végrehajtsák ezeket a reformokat, néha az új rendeletekkel kapcsolatban le vannak maradva a tagállamok, és végezetül, tényleg végezetül, és ezt mindenkinek mondom, hogy tényleg be kell vonni az állampolgárokat, a nyomozó újságírókat ebbe a munkába, együtt kell velük működni annak érdekében, hogy az átláthatóságot növelni lehessen akkor, amikor az EU alapokkal kapcsolatos korrupcióról és csalásról van szó. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, monsieur, euh, madame. Köszönöm szépen, Mittermeier asszony. Most pedig megadom a szót a jelentéstevőnek, a, ennek a meghallgatásnak a kezdeményezőjének, Jean Sienz kollégának. Neki és a frakciójának köszönhetjük azt, hogy erre a meghallgatásra sor került. Elnézést, hogy nem adtam meg a szót az elején már, de most öné a szó, és várjuk a véleményét. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó lett volna, hogyha a meghallgatás elején szót kapok, mert akkor be lehetett volna sorolni ezeket az előadásokat is a bizottsági munka kereteibe, de hát így is jó. Nem mondom el azt, amit az elején szerettem volna elmondani, mert így már ezek aktualitásukat vesztették és az első két előadónk is már említett témákat, amelyeket el akartam mondani. Kessler úr, főigazgató úr, önök mindketten nagyon finoman fogalmaztak, amikor utaltak arra, hogy kevés az emberük a végrehajtáshoz, az ellenőrzésekhez, és ha jól értettem, akkor gyakorlatilag azt a kívánságot fogalmazták meg felénk, hogy a megnövekvő munka teherhez adjunk önöknek több embert. Ez lehet, hogy itt egy eltévedt igény, mert nekünk ez nem feladatunk. Az Olaf politikai hatékonyságát szeretnénk mi elsősorban növelni, és nem csak unalmunkban foglalkozunk ezzel a kérdéssel, mert papírt akarunk gyártani, hanem szeretnénk, hogyha az alap fenntartható módon és hatékonyabban működne. Ha jól értettem, ön sokat vár az új létrehozandó főügyészi hivataltól. Mi is így vagyunk ezzel, ezért is szerveztük ezt a mai meghallgatást, Szeretnénk tudni, hogy milyen problémák merülnek föl konkrétan, és hogyan lehet ezeket az önök szempontjából is nézvén megoldani. Van néhány nagyon komoly példa, ahol látható, hogy időveszteség történt, a tagállamok lemaradtak a feldolgozással, a bűnöldözés valahol elakadt, nem valósult meg, és ezek, és úgy tűnik, hogy a tagállami főügyészségek se egyforma lelkesedéssel működtek együtt, de elmondanám most, hogy mi az én fő szempontom és elvárásom, vagy várakozásom ezzel a meghallgatással kapcsolatban, hogy egy európai főügyészi hivatal, ha valóban létre akarjuk ezt hozni, akkor mit tehetne? Ez a mi bizottságunk és a parlament feladata lenne, hogy ezt javasoljuk. Tehát ezzel muszáj foglalkoznunk, és szeretnénk konkrétabban tudni, hogy egy főügyészi hivatal önök szerint mit tehetne, mit tegyen. Ha erre hallottunk volna választ, akkor az konkrét segítség lett volna. Mittelmeier asszonynak pedig azt szeretném mondani, hogy ez a közös weboldal biztos jó dolog, de ugye látjuk, hogy nagyon szétdarabolódott az igazgatási gyakorlat Európában, és, és ha több országból többen részt vennének, részt vesznek egy EU pénz elköltésében egy projekt során, mondjuk vegyük az Interreg programot, akkor az gyakorlatilag egy idő után áttekinthetetlenné válik, vagy válhat. Ezért a tagállamok közötti együttműködés bizonyára javítható lenne még. De most, ha önnek ugyanazt a kérdést teszem föl, mint Kessler úrnak, hogy az Európai Főügyészi Hivatal ezen a területen mit tehetne? Ön szerint mit kéne, hogy tegyem? Hogy a csalást, korrupciót, korrupciót a határokon átnyúló a csalás és korrupciót visszaszorítsa. Ön gondolom nem pont ugyanúgy fogalmazna, mint a főigazgató úr, hiszen ön egy független szervezet élén áll, és másképp látja ennek a politikai integrálhatóságát ennek a szervezetnek. Tehát az ön véleménye is érdekelne ugyanerről a kérdésről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gájer úr. panu, Elnézést, ez egy technikai jellegű hiba volt, hogy nem kapta meg a szót, nem volt szándékosság benne, ez egy véletlen elnézést kérem ezért, hogy kihagytam. Most megnyitom a vitát. Elsőként Gressle asszony kért szó, parancsolja. Köszönöm, elnök úr. Gájer úr felvetését nagyon jónak tartom, mert a bizottsága a nyári szünet előtt ugye előterjesztette ezt a rendelettervezetet, és ez tényleg egy jó irányba ható dolog lenne, mert egységesítésre van szükség, a bűncselekmények kategorizálásának egységesítésére, mert egyébként lehetetlen az EU pénzek hatékony védelme, ez tehát szerintem mérföldkő, nagyon jó maga a kezdeményezés, és kíváncsi vagyok majd, hogy a tagállamok és a tanács ezt hogyan nyerik le. Már most látni annak a jelét, hogy a tanács megpróbálja ezt szétzilálni, hogy ne legyen belőle semmi. De az EU pénzek elköltését, ha hatékonyan akarjuk védeni az adófizetők pénztárcáját, akkor, akkor rá kell vennünk végre a tagállamokat arra, hogy gyorsan lépjenek. 2011-ben volt először példa arra, hogy az OLAF tagállami adatokkal új módon bánt, vagyis eddig nem alkalmazott szabályokat végre alkalmaztak, most akár Máltáról vagy Litvániáról legyen szó, vagy Ciprusról vagy korlátozott mértékben Szlovéniáról. A 10%-os szabályt Magyarországgal kapcsolatban is alkalmazták, és Bulgáriában 40%, Lengyelországban 20%, Portugáliában pedig 52% volt ez az arány. Az átlag 46 százalék, ezt majd még egy másik fórumon el fogom mondani. Tehát főigazgató úr, nem az a benyomásom, benyomásom, hogy az Olaf rendelet kapcsán sokat javultak volna a dolgok. A tanácssal ugye évente leülnek a csalás visszaszorításáról. Ez lehetne egy mérföldkő a csalás visszaszorításában. Aki ismeri azonban, hogy hogy működik a tanács, hogy kell és lehet tárgyalni a tanácssal, akkor azt is tudja, hogy ezeket a lehetőségeket nagyon komolyan kell venni, mert jó, az első évben még nem működött rendesen a dolog, általában a harmadik évtől kezdődően működik valami, és a tanács pont ezért ideges most, mert eljutottunk a harmadik évbe, és nem akarják, hogy ez a rendelet hatályossá váljon, mert most már keményen ö, a körmükre néznének ettől. Tehát pont itt az idő, hogy erről beszéljünk. Az európai főügyészsel kapcsolatban azonban vannak fenntartásaim olyan tekintetben, hogy mennyi idő alatt jön ez majd létre. Az Olafról szóló vita 8 évig tartott, míg az Olaf létrejött. Ö, szerintem egy ilyen témánál öt év semmi. Ha tényleg akarjuk a főügyészi hivatalt, az alap reformját, akkor keményen kell harcolnunk, lépnünk, nem lehet elereszteni a gyeplőt. És az alapnál is történtek hibák. Megpróbáltuk a múlt hibáit feldolgozni, az Európai Bíróság ítéletei ilyen szempontból hasznosak voltak. Csoda volt ezzel együtt, hogy még az alaféléről egy főigazgatónak sem kellett visszalépnie, miközben annyi hibát találtunk az alapnál. Ezt azért nem felejthetjük el, mert néha valóban nehéz a feladat, a helyes intézkedések meghozása, de ugyanakkor én előadóként, aki ezt a témát már régóta figyelem, azt is el kell, hogy mondjam, hogy sokkal több átláthatóság és hitelesség kellene az alap működése kapcsán, mert itt már évek óta gondok vannak. Több mint nyolc éve működik a cég, és itt lenne már az ideje, hogy bejáratott pályára helyezzük az Olafot. Nem szabad hagyni, ami a múltban megtörtént, hogy egyes makacs emberek akarata érvényesüljön, és emiatt a, az egységes hatékony működésre vonatkozó javaslatok sorra elhajjanak. Lenne néhány kérdésem is. Főigazgató úr Bulgáriát, Németországot említette ki kapott erről értesítést, mi lett az eredménye. A számokkal kapcsolatban említette, hogy megnőtt, majd meg fog nőni jelentősen a bejelentések száma 2011-ben, azonban 25%-kal csökkentek az előző évihez képest a bejelentések, 35%-kal pontosabban, tehát ha most 30%-kal újra növekszenek, akkor gyakorlatilag csak normalizálódik, és a régi szintre áll be a bejelentések száma, ha 2010-re gondolunk, tehát legyünk pontosabbak a számokkal és a trendekkel. Mittelmeier asszonynal egyetértek, hogy a halászati politikával kapcsolatban nem ért értük el azt az eredményt, amit szerettünk volna. De hát csak 2007-ben jelent meg az első ö, kiadvány arról, hogy mire mentek el a pénzek, és ez az egységes weboldal a tagállamok számára lehet, hogy jó, ezerszer akartuk már ezt valamilyen módon megoldani, és persze a főbe itt nem is a weboldal léte vagy nem léte, hanem a jog jog kötelezősége vagy sem. Az összehasonlíthatóság általában. Még mindig nem sikerült kialakítani azt a közös metodikát, amelyel az adatok összehasonlíthatóbbá válnának. Érdekelne, hogy ön ezt konkrétan hogy látja megvalósíthatónak. És Gájer úr, kérdését én is föltenném a főigazgató úrnak a tagállamokkal való együttműködés témájában. Hogyan segíthetnénk önnek, önöknek, hogy legyen ilyen együttműködés, és a tagállamok érdemben hozzájáruljanak az OLAF hagyékony működéséhez? Madame Köszönöm szépen, Gressler asszony. Megadom a szót a következő hozzászólónak. Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívott vendégeknek is. Van egy javaslatunk a bizottság részéről a harmonizációra, a büntetőjárások során, és emellett szükség van egy európai ügyészségre is, úgy gondolom, hogy összekeveredik a két vita. Az egyik politikai kérdés, tehát az ügyészség kérdése, a másik pedig tulajdonképpen egy jogi technikai kérdés, és egy jogi technikai kérdés, amelyel is ugyancsak foglalkoznunk kell. Hogyha szeretnék ezzel foglalkozni a koncertbizottságként. A rendeletről szólva, a tanácsban is van egy vita a jogalappal kapcsolatban, amit eh, választottak. A, a 83-as cikk második bekezdése, ezt választották a büntetőeljárással kapcsolatban. a, az egyfajta speciális cikke. a 325-ös választották tehát. Ez egy lex specialis, és kíváncsi vagyok arra, hogy az Olaf ezzel kapcsolatban mit gondol. A második kérdéskör Tegyük fel, hogy a rendeletet végrehajtják a tagállamok, és olyan büntetről van szó, amely az EU pénzügyi eszközeibe való visszaélést jelenti. Tehát részben nemzeti pénzről, részben pedig EU pénzről van szó. A, a bizottságtól is megkérdeztem ezt, hogy a nemzeti pénzekkel való visszaélés, a nemzeti adópénzekkel való visszaélés, lehet, hogy ezt más helyen kell ellenőrizni. Itt azt mondták, hogy azt várják, hogy ugyanazok a szabályok legyenek érvényesek a nemzeti támogatásokra is. A felmerül a kérdés, hogy a bizottság miért korlátozta magát csak az Európai Unió pénzügyi érdekeire, pedig a végrehajtásnál szükség van olyan meghatározásokra, amelyek mind az európai, mind pedig a nemzeti adópénzekre vonatkoznak. A rendeletnek, a javaslatnak a hatája korlátozó van végrehajtás szempontjából, hogyha a tagállamok sikeresen szeretnék ezt elvégezni, akkor erre gondolni kell. Szerintem, hogyha 83 per 2-es cikket választották volna, akkor sokkal könnyebb lenne a megoldás. Ami pedig a elévülést illeti, itt a javaslat olyan dolgokat tartalmaz, amelyek más büntettek esetében is érvényesek lehetnek. Én tudom, hogy frusztrációt jelent az, hogy a tagállamokban mások az elévülési, elévülési idők. Úgy gondolom, hogy ebben az esetben egyértelmű, hogy itt szükség van változtatásra. A büntetőjog szempontjából kérdéses az, hogy itt egy ilyen forradalmi lépést lehet tenni, tehát Európa történetében az első lenne az, hogy ilyet teszünk büntetőjog szempontjából. De úgy gondolom, hogy egységes javaslatra van szükség, horizontális vitára van szükség a tanácssal és az Európai Parlamenttel arról, hogy Európában minimális büntetéssel akarunk-e fellépni. Vannak érvek, ellenérvek emellett. Gondolom, hogy ehhez egy szélesebb körű vitára lenne szükség. Meg kell vizsgálni pontosan, és talán Mittermeier azt, hogy tud erre választ adni, meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan lehet a büntettek leírásával kapcsolatban, hogy ezek hogyan viszonyulnak a nemzetközi joghoz, gondolok itt az ENSZ-re, illetve az Európa Tanácsra. Vannak európai intézkedések is, amiket át lehet venni, de meg kell vizsgálni azt, hogy szélesebb európai, szélesebb világkontextusban ez hogyan néz ki, és tudom, hogy a Transparency International-nak elég nagy a tapasztalata ezzel kapcsolatban, tehát kérdés az, hogy ők hogyan értékelik ezt nemzetközi szempontból. Még egy pont az olaf kapcsolatban, a múlt héten nagyon heves vitánk volt ebben a témakörben. Szeretnénk, hogyha az Olaf megvizsgálná azt, hogy hogyan lehet a legjobban elkölteni az eszközöket a leghatékonyabban, és azt láthattuk ennek a vitának a során, hogy az Olafnak nincs, nincsenek megfelelő eszközei, annak érdekében, hogy hatékonyan tudjon fellépni. Tehát nem jó az, hogyha most azt mondjuk, hogy több munkát adjunk az Olafnak, viszont nincsen, nincsenek ehhez megfelelő eszközei. Tehát azt kell most hogy lehet a leghatékonyabban felhasználni az Olaf eszközeit. Végezetül az Európai Ügyészség kérdése. Ez attól függ, hogy az Európai Bizottság milyen fajta javaslatot fog benyújtani. Nagyon könnyű azt mondani, hogy ez a megoldás, nagyon sokfajta modell elképzelhető, hogyha így van az, hogy az Európai Ügyesség a nemzeti ügyészségen keresztül fog működni, akkor felmerül a kérdés, hogy ennek van-e többletértéke, hogyha áttérünk egyfajta európai FBI-ra, amelynek közvetlen illetékességi köre van, az jó, viszont ez érzékeny a tagállamok szempontjából. Tehát túlságosan könnyű azt mondani azt most, hogy ez az igazi megoldás minden probléma esetében, mert nagyon sok minden fog függeni attól, hogy hogyan fogjuk ezt szabályozni, és szeretnék arra is rámutatni, hogy a nemzeti állami ügyészek általában ellenzik az Európai Ügyészség létrehozását, tehát attól függ minden, hogy milyen érdekek vannak az Olafnál, és milyen érdekek az ügyészeknek, hiszen az Olaf támogatná az ügyészség létrehozását. Köszönöm. Merci, euh, monsieur. Köszönöm szépen De Jong úrnak. Teodoros Kerakakis képviselő következik. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést szeretnék eh, kérni, mert eh, árnyék jelentéstevő volt, vagyok egy másik szakbizottságban, az Ekonban, és nem tudtam itt lenni most a meghallgatás kezdetétől fogva, pedig nagyon fontosnak tartom ezt a kezdeményezést. Azzal kezdeni, hogy a csalás és a korrupció sokkal inkább elterjedt, mint ahogy azt eh, gondolnánk. Ez rendkívül fontos minden más politikai területen is, de a gazdaságpolitikában is nem beszélhetünk pénzügyi unióról, hogyha különböző tagállamokban teljesen különbözőképpen kezelik a pénzt. Antikorrupciós unióra van szükség, hogyha komolyan gondoljuk ezt. A Transparency International beszámolójából tudjuk, itt készült egy beszámoló a tagállamokban a megvesztegetéssel kapcsolatban, ahol közvéleményt, a közvéleménykutatást készítettek több országban, megkérdezték az embereket, hogy megvesztegettek-e már tisztviselőket az ügyeik intézése során, és bizony előfordult a köz ágazatban, a közszektorban, a hatóságoknál dolgozó tisztviselők esetében a megvesztegetés. Például a vámhivatalban, hogyha megvesztegetésre kerül sor, akkor ez az Európai Unió pénzügyi érdekeit is érinti. Nem hiszem, hogy bárki is azt gondolja, hogy ha valaki, egy tisztviselő elfogadja a megvesztegetést, akkor bármilyen skrupulusa is lenne, hogyha az európai adófizetők pénzével Mm, pénzét kezeli. Eh, az is egyértelmű, hogy sokkal inkább ösztönözve érzi magát arra, hogy az európai eh, pénzt lopja el, mint a tagállami pénzt. Ezekről a közvéleménykutatásokról szeretnék többet tudni. Eh, a megvesztegetés ez egy egyértelmű, konkrét korrupció, ez itt valóban le lehetne csapni, hogy úgy mondjam. Az emberek, akik, akik gyakorlatilag támogatják a megvesztegetést, hiszen ők vesztegetnek meg, ők, amikor a közvéleménykutatás során ilyen információt adnak, akkor őket ki lehetne kérdezni. föl lehetne vetni közvéleménykutatás keretében ezt a kérdést, hogy európai pénzek esetében került-e sor megvesztegetésre, és tudjuk, hogy a korrupciós ügyekben csak a szerencse játszik a kezünkre gyakran. Egyszerűen csak a szerencsének köszönhetjük azt, hogy kisebb vagy nagyobb halakra le tudunk csapni. Kessler úrhoz lenne egy kérdésem. Kérdezem, hogy mennyi nyomozást végez az OLAF, vagy az egész nyomozati munkának hány százaléka saját kezdeményezésre indul, és hány százaléka bejelentésre? Because we have talked again in this committee. In a case where hogyha egy olyan esetről van szó, amikor mondjuk a nyomozati munkánk 90%-át azért eh, kezdjük meg, mert eh, bejelentés érkezik akár a munkatársak részéről, akár eh, kívülről, akkor ez egy korrupt rendszer. Ez azt mutatja, hogy ez egy korrupt rendszer, amely immunis az európai beavatkozásra. Ha azonban mondjuk tegyük föl, hogy az Olaf vizsgálatainak, vagy az Olaf nyomozóinak 50%-a olyan ügyeken dolgozik, amelyeken tudjuk, hogy létezik a korrupció, de nem érkezett bejelentés, akkor ez politikailag rendkívül fontos, hiszen ez az a pillanat, amikor is a dél, az észak, a kelet és a nyugat rész, Európa bármelyik részén rendkívül érzékenyek az emberek, bárhol lakjanak is Európában, mert válság van, és egyre kiélezettebb a helyzet. sokkal nagyobb bátorságra és sokkal nagyobb kezdeményezőkészségre van szükség. Ne féljünk a főügyészi, Európai Főügyészi Hivatal létrehozásától, vagy az erről való eszmecserétől. Az Olaf európai FBI lehet. Az amerikai FBI rendkívül hatékony volt a korrupció megszüntetésében, ki írtásában és a szervezett bűnözés elleni harcban az elmúlt 90 évben. <clears throat> Ezt meg kell gondolnunk, ugyanis egyértelmű, hogy sikertelenek voltunk. Elnézést, hogy ilyen sokáig beszéltem, de most már az utolsó pontra térek rá. Az OECD-nek készült egy jelentése a külföldi tisztviselők megvesztegetéséről. Hogyha ezt elolvassák, látni fogják, hogy még a jól működő igazságszolgáltatással rendelkező országokban is hatalmas ö, megvesztegetési ö, megvesztegetési esetekre ö, kerül sor ö, a külföldi ö, tisztviselők megvesztegetése területén. Ö, és a legrosszabb, ami történhet, történhet a megvesztegetett személyekkel, az az, hogy hát egy kicsit megberegetik a vállukat. És ez a megvesztegetés, ez azokra is kihat, azoknak az országoknak az, a forrásaira is kihat, amelyekben sor kerül a megvesztegetésre. Vannak olyan országok, ahol jobban működik a korrupció elleni harc, és hogyha mégis ott is sor kerül a korrupcióra, illetve a megvesztegetésre, akkor mit várnak azoktól az országoktól, ahol valóságos szervezetbűnözési és korrupciós fészkek vannak? Köszönöm szépen. Paul, Paul Rübiknek adom, adom meg a szót, és aztán Anders Dotter asszonynak. Tessék, Rübik úr. Köszönöm szépen. Engem ez a kérdés érdekelne, hogy mi lehet, mit tehetünk a megelőzés területén. Például az áfa bevallások esetében a fordított eljárást alkalmazzuk. Ez például egy jó segítség. Emellett az Egyesült Arab Emirátusokban vannak teljesen adómentes zónák, ahol bármilyen tevékenységet adómentesen lehet folytatni. Van -e ennek hatása a csalás elleni harcra, és itt hogyan járnak el? Merci, Monsieur Rubik. Madame Amelia Anders Dotter, Amelia Anders Dotter asszony következik. Először is szeretnék köszönetet mondani Mittemeyer asszony, asszonynak. A szakbizottság többi tagjával együtt dolgoztunk a whistleblower eh, protection eh, témában, illetve a eh, jövedéki adós termékekkel kapcsolatban, és főleg a dohányjal kapcsolatban tudjuk, hogy politikai viták során, az intézkedések során a, azt látjuk, hogy nagyon, nagyon is a, a hamisításra koncentrálnak, a hamisított cigarettára például, a büntetés pedig A büntetést pedig eh, ezekért a tevékenységekért eh, róják ki. Eh, itt azonban két különböző dologról, bűncselekményről van szó. Azt szeretném tudni, hogy az Olaf hogyan látja ennek a két dolognak A két hamisítással kapcsolatos bűncselekmények a megkülönböztetésére nem kerül sor. Azt kérdezném az Olaftól, hogy ezt, ezzel kapcsolatban mi a véleményük, és hogyan lehet az európai határokon hatékonyabban küzdeni a hamisítás ellen. Köszönöm szépen. Giovanni Kesslet kérném, hogy válaszolja meg azt a kérdést, amelyet hozzáintéztek, illetve Jana Mittenmeier asszonyt is. posé par le euh, euh rapporteur, euh, Monsieur Jans Gaier Jans a jelentéstevő. Feltette egy kérdést. Miek a kompetenciái az Európai Ügyész Hivatalának. Thank you, Mr. President, and thank you all of... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a kérdéseket. Számos kérdés felmerült az EPO-val kapcsolatban. Először is 10 percet kaptam a hozzászólásomhoz, legalább 20 percet beszéltem, és nagyon sok kérdéssel kellett foglalkoznom. Úgyhogy kérem, legyenek egy kicsit körültekintőek, és nézzék el nekem, hogyha az Eppóval kapcsolatban csak három percet tudtam beszélni. Azt remélem, hogy egyszer lesz egy erre a témára külön összehozott meghallgatás vagy, vagy, vagy ügy, ülés, és akkor nem lesznek ilyen csalódottak, hogy nincs elég időnk beszélni erről. Ami a kompetenciákat illeti, még semmi nem dőlt el, még mindig folynak a tárgyalások, mindazonáltal több mint valószínű, hogy a szerződésnek megfelelően az Európai Unió pénzügyi érdekeit érintő bűncselekményekre eh, kerül majd sor. Ez az Olaf jelenlegi mm, munkáját fedi le, és ugyanez és ugyanúgy szerepel ez az említett eh, irányelvben is, az Európai Unióban elkövetett bűncselekmények, pénzügyi érdekeket érintő bűncselekmények szankcióra vonatkozóan. Ahogy önök is tudják, a szerződésben az is szerepel, hogy ha az összes tagállam egyetért, akkor további kompetenciákat lehet adni az EPO-nak. Eh, Ez azonban majd egy későbbi időpontban történhet csak meg. Jelen pillanatban, vagy amikor megkezdi a munkáját ez az ügyészi hivatal, akkor az említett kompetenciával kezdődik, kezdik ezt meg. Tehát semmi új nem fog felmerülni, csak az eddigi feladatok is, amelyek az Olaf eddigi kompetenciába tartoztak, mégis előrelépésnek tartom ezt. Aztán egyetértek egyes képviselőkkel, elnézést, hogyha nem említem a nevüket, témánként írtam fel a kérdéseket. melyik modellt fogjuk alkalmazni, hát igen, ez kulcsfontosságú lesz, de az EPO ez nem csak egy név, az a, a nemzeti hatóságokkal ö, folytatott ö, egyeztetésünk során, és az Európai Unió főügyészeivel folytatott egyeztetés során, ugye számos ülésre sor került, és bilaterálisan is egyeztettünk. Nem vagyok annyira pessimisztus, mint eh, De Jong úr, sokkal optimistább vagyok. Egy olyan modellt dolgoztunk ki, amely a központi hivatal és a nemzeti csalás elleni vádemelési hivataloknak a hálózata. Tehát nem úgy fognak működni, mint ahogy most működnek, nem csak nemzeti hatóságként, hanem természetesen nemzeti hatóságok maradnak, nemzeti vádemelési hivatalok maradnak ezek, azonban amikor az ilyen típusú bűncselekményekben nyomoznak, akkor az EPPO-hoz, tehát az Európai Ügyész Hivatalhoz tartozó hálózat részeként lépnek majd fel. Ez egy sokkal szélesebb körű európai hálózat. Ez gyakorlatilag egy koordináció és feladat lesz, és európai szintű munka folyt, folyik majd sokkal hatékonyabb lesz ez, és elkerüljük a szétaprózódást. Ennyit mondhatok most két percben az EPO-ról. Azonban nagyon örülnék annak, hogyha külön erről a témáról lenne egy eszmecsere. Akár még az Európai Bizottsági Javaslat benyújtása előtt vagy az én javaslatom közététele előtt. És kolléganőm is rendelkezésükre áll ugyanebben a témában. A 1073-mal kapcsolatban is optimista vagyok. Azt hiszem, hogy itt az ideje annak, hogy ezt elfogadjuk. Elfogadják. Azt hiszem, hogy a parlament ezt már majdnem e, megtette, ez segít bennünket abban, hogy, ez átláthatóbbak, hogy átláthatóbbak legyünk, hatékonyabbak legyünk, és február elejétől kezdve, idén február eleje óta 173 e, szerint működünk gyakorlatilag, úgyhogy nem kell semmit megváltoztatni a 173 életbe lépésével, mert már mert már úgy működünk, mintha a 1073-at elfogadták volna. Csak említeni szeretném számos esetnek a kombinált hatását. Sokkal több, tehát 30%-kal több információ érkezik, az emberi erőforrás csökkenni fog, nem pénzügyi erőforrásról van szó, még akkor is, hogyha több pénzem van, hogyha tudok, hogy, hogyha sikerült megtakarításokat elérnünk az Olafnál, akkor is munkatársaktól kell megválnunk. Több beszámolási feladatunk van, nincs egyéb kiegészítő nyomozati kompetenciánk. Ez ennek a meghallgatásnak a címe, ugye a címe a következő. Ezeknek az tényezőknek a kombinált hatása az Olaf nyomozati munkájára. Ezen tényezők közül nagyon sok nem önök miatt lesz így, vagy van így, de minden mellett el kell mondanom, hogy ezeknek nagy negatív hatása lesz. Több a bejövő információ, nincs kiegészítő kompetencia, több adminisztratív munka, és munkatársaktól kell megválni. Mindennek az Olaf nyomozati feladatára hatása lesz. Ez nem dráma persze, hát továbbra is nagyon szívesen dolgozunk a témákban, és nagyon elégedettek vagyunk, de hát ez a véleményünk, ezt el kell mondanom. Aztán valaki kérdezte, az, hogy mi a helyzet, hogyha a PIF notifikációk száma csökken, akkor mi a helyzet a többi bejövő információval? Nos, minden évben minden tagállam a gyanított csalásokkal és szabálytalanságokkal kapcsolatban egy notifikációt, egy figyelmeztetést bocsát ki és az Olaf ezeket csak koordinálja, csak a kritériumokat harmonizálja, csak erről van szó. Ennek semmi köze az Olaf nyomozati munkájához. Ezek a bejelentett, gyanított csalások a tagállamok részéről, tagállami szinten tehát. Amikor azt mondom, hogy több bejövő információ érkezik, több csalással kapcsolatos gyanú merül föl, akkor az európai intézményektől, tagállamoktól, tagállami hatóságoktól, rendőrségtől, bíróságtól, a számbevőszéktől kapott információkra utalok. Ezek a hatóságok jelentenek tehát nekünk, és kérnek bennünket arra, hogy kezdjünk nyomozást és utalok a privát szem, magánszemélyektől eh, érkező információkra is. Bármely jogi vagy természetes személy az Európai Bíróságon, Parlamenten kívül is bárki eh, jelenthet eh, nekünk, beszámolhat nekünk esetleges bűncselekményekről, szabálytalanságokról. évről évre egyre több információt kapunk, most 30%-kal nő e, ezeknek a száma. Ez azt jelenti, hogy az Olafot már jobban ismerik, és azt gondolom, hogy nagyobb bizodalmuk van a polgároknak az Olaf irányába. Ezeket az információkat elemezzük, és az európai intézményektől kevesebb információt kapunk, a magánszektortól pedig több információt. Ez a nagy növekedés annak köszönhető, hogy magán forrásokból több információ érkezik el hozzánk. És ez azért valamit mégiscsak jelent, és erről is készítünk majd egy beszámolót, elemezni fogjuk ezt a jelenséget. És nincs összefüggés a között, hogy a tagállamok mit csinálnak odahaza, és mit jelentenek be, és mit nem, és a között, hogy milyen információt kap az olaf. Előfordul az is, hogy, a tag, hogy az állampolgárok, vagy bárki kevesebb bizodalommal rendelkezik a tagállami hatósághoz, mint az olaf és ezért rögtön felénk fordulnak, vagy nemzeti hatóság fordul felénk, mert azt mondják, abból indulnak ki, hogy az ő kompetenciájuk nem elég széles ehhez. Én a tagállamokat arra bátorítom, hogy jelentsenek be, jelentsék csak be az ügyeket, minden ügyet, nem arról van szó, hogy több információra van szükségünk, de akkor is erősíteni szeretném az együttműködést a hatóságok és az intézmények között. És <coughs> Kirakakis képviselő említette az, hogy hogy lehet az, kérdezte azt, hogy hogy mennyi százalékban saját kezdeményezésre dolgozik az Olaf, és mennyi, hány százalékban e, külső e, információra. Nos, elég kicsi ez a százalék, amiben saját kezdeményezés indul. akkor, akkor kezdhetjük meg az nyom, nyomozást, hogyha eleg, eléggé komoly gyanúval rendelkezünk. Hogyha eléggé komoly gyanúval rendelkezünk, akkor tulajdonképpen ezt már el is küldhetjük a nemzeti hatósághoz, a nemzeti bíróságokhoz. A 1073-ban az egy, egy estől már megszabadultak, már nem sufficiently serious eh, suspicionről van szó, csak egyszerűen sufficiently sufficient eh, suspicionről, tehát elegendő gyanúról, vagy megfelelő gyanúról. Most, hogy eh, munkatársaim, egyes munkatársaktól meg kell szabadulnunk, illetve meg kell válnunk, meg kell válnunk a költségvetési csökkentések miatt. Nem vagyunk olyan helyzetben, hogy hogy ezeket az intézkedéseket és ezeket a nyomozásokat rövid határidőn belül meg tudjuk kezdeni. Az átlag néhány hónap ezelőtt az átlag idő, ami eltelik a döntés meghozatala során, hogy indítsunk nyomozást, vagy nem, több mint hét hónap volt, most már kicsit több mint egy hónap, tehát nagyon sokat javult ez a helyzet. Aztán az egyszerűsítés területén nagyon sokat dolgoztunk. Az Olafban nagyon keményen dolgoznak a munkatársak. Vannak olyanok is, akik Eh, akik ugye eh, információkat gyűjtenek. Én soha nem gondoltam volna, hogy én leszek az Európai Unió Edgar Hooverje. Eh, nem, nem azért, mert nem vagyok ilyen típusú személyiség, hanem azért sem, mert nincs megfelelő munkatársi állományom ehhez, nincs megfelelő kompetenciám ehhez, és nincs meg a megfelelő jogalapom erre. Én tudom, hogy az Olaf hogy működik, úgyhogy ha erre kérnek, ezt is meg tudom tenni. Igen, van undercover művelet is. Én azonban még a bankszámlákhoz sem férhetek hozzá. Ez a legegyszerűbb nyomozati feladat, de mégis ehhez nincsen jogom. Kezdeményez, saját kezdeményezésre is indítunk nyomozást, hogyha elég gyanút gyűjtöttünk össze. A parlamenti kérdéseket önök eh, el szokták küldeni nekünk, ezeket elolvassuk. Néha akkor is elolvassuk, ha nem küldik el nekünk és nemzeti szinten megvizsgáljuk a témákat, amelyeket önök parlamenti kérdés formájában tűznek napirendre, és nemzeti szinten gyakran előfordul, hogy nem is tudnak ezekről semmit, de gyakran nyomozás indul a e témákban. Mindazonáltal ez nem változtat semmit azon, hogy a bejövő információinknak csak egy kis része ez. Azonban, ha az Olaf jól működik, és mindent ö, megpróbálunk megtenni annak érdekében, hogy jól működjön, ha az Olaf megfelelő időn belül választ tud adni, még kevesebb munkatársal is, azt hiszem, hogy ha nem úgy tekintenek ránk az intézmények esetében, mint egy újabb pupra a hátukon, és hanem, hanem probléma megoldóként tekintenek ránk, utolsó lehetőségként, és hogyha több információt, több minőségi információt kapunk, akkor jobban fogunk tudni dolgozni. Arra szeretnék kiukadni, hogy a korrupció elleni és a csalás elleni hatékony harc az, a, az Európai Unión és a tagállamon bel, tagállamokon belül ez mindig, mindig teamwork, mindig csapatmunka. Nem arról van szó, hogy szaglászunk az európai intézmények és a, és a, a tagállamok házatáján, nem, sokkal inkább egymás iránt bizalommal kell lenni, információt benyújtani és együttműködni. Tehát mindenkinek nyilván a saját területén el kell végezni a munkáját. Mi nyomozunk, hogyha közösek az értékek, és kölcsönös a bizalom, akkor nyilván többet tehetünk, mint eddig. Andi e, e... Végül pedig az irányelvről, a bűn jogról szóló irányelvről, ami a jogalapot illeti. A 325-ös cikkről jó vitát lehet majd folytatni, és a jogászok majd ezt meg is teszik, a jogi szolgálatok. Na de ott van egy Lisszaboni szerződés is. És a jelenlegi gyakorlat nem tér el lényegileg attól, amit a gyakorlatban korábban is végeztünk, illetve a 95-ös konvenció alapján tettünk, az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről szóló konvenció alapján. Ez egy bizottsági zsargon, a Lisbonizing szó, hogy Lisbonosítjuk a, Lisszabonosítjuk a, a szabályokat, de hát erről van szó. Most már ebbe az új keretbe kell a dolgot belefoglalni, nem harmadik pillérhez tartozik most már, a dolog, hanem valamennyi tagállamnak kötelező feladata. Tehát a jogalap maga a szerződés, de hát vitatkozzanak a jogi szolgálatok, ha akarnak. Egy biztos, hogy a Lisszaboni szerződés új kereteket teremtett az igazságügyi együttműködés területén, és sajnos még nem használjuk ezt az eszközt. A, most már lehetne európai szintre emelni az igazságszolgáltatást, a Lisszaboni szerződés ezt megengedni, és mégsem jutunk egyről a kettőre. Dion, De Jong úrnak mondom, legalább egy minimális szankció szintjén meg kéne egyezni, de legyünk körültekintőek. Mi, mi soha nem kértük azt, hogy legyen bizonyos minimális kiszabott bírság egységesen mindenhol. Ez egy félreértés. Nem tudom angolul, hogy mondjam ezt, de a minimális szankció fogalmát viszont maga a törvény alkalmazza. Ebből lehet persze minimális kiszabott büntetés, ítélet, és ez akár még alacsonyabb is lehet súlyában, mint a szankció, de sajnos a kevés tagállam alkalmazza ezt, nagyon kevés. De ha európai pénzekről beszélünk, akkor könyörgöm, ez nem holland, nem olasz pénzekről van szó, akkor igenis európai szabályoknak kellene érvényesülniük. Egyes országokban egy bizonyos küszöb alá megy ez a büntetési mérték az ajánlott alá megy, máshol ez szigorúbb, de leginkább nem alkalmazzák azt még. Tehát nincs forradalomról szó. Végül pedig a zöldek képviselőjének válaszolnék. nem hiszem, hogy mi összekeverjük itt a csempészet és a hamisított áru kategóriáját. Nem mossuk őket össze. És persze egyik elkövetői csoportot sem akarjuk védeni, vagy másképp elbírálni, mint a másikat. Egyszerűen itt Európai Unió általános érdekeiről van szó, és ide tartozik mindkét tevékenység, mind a csempészet, mind a hamisítás. Ön említette a dohány áruk kérdését. Nos, itt, itt ez a két dolog tényleg összefonódik, hiszen a csempészet cigaretták, amelyeknek nincsen márka jelzése, fehér dobozban árult, cigaretták, és a hamisított látszólag márkás cigaretták, vagy akár a valóban márkás cigaretták, de rossz minőségben, vagy a valódi márkás cigaretták, de csempészet módján Európába bekerül márkás cigaretták csoportja között. Végül is a bűnözői csoportok nagyjából ugyanazok, akik csempésznek, hamisítanak, és az igazi cigarettákat behozzák. A hamisított nagy márkák cigaretta esetében ö, hamisítói ugye adó bűncselekményt követnek el, és a márka feltüntetés nélküli ö, cigaretták ö, behozói pedig egyszerűen csempészetet. Köszönöm szépen Giovanni Kesslernek. Lent volt, lett itt volna még egy konkrét kérdés. Gessler, uh, Gressler asszony azt kérdezte Gessler úrtól, hogy a német-bolgár esetben végül is mi volt a döntés, és De Jong úr pedig azt kérdezte, hogy ahol vegyes finanszírozású volt a korrupciós bűncselekmény, ott milyen eljárást követtek. Greszlászanynak válaszolva, amikor olvastam az önök által írott jelentést, akkor én is abból tudtam meg, hogy három évvel ezelőtt a Németországban bűnösnek tele személyt elítélték, és a Bulgáriában ö, bűnösnek talált szemét pedig 12 évre ítélték, persze halmozott büntetésként egyéb bűncselekmények miatt is, az első fokú bíróságon, és néhány hónappal ezelőtt azonban szabadon bocsátaná a felülvizsgálati bíróság. Előfordulhat, hogy nem csak a felebezésnek szereznek érvényt, hanem magát a döntést is hatálytalanítják. Ez még leveg, nem dölt még el, ez egy múlt heti információ. De sok ilyen eset van, nem csak ez a bolgár-német ügy. Ezt csak azért hoztam föl például, mert illetve a mondókámhoz talán meg tudtam válaszolni a kérdését, ami pedig az irányelvet illeti. Jelenleg az alap kompetenciája abban áll, hogyha az európai pénzek közbeszerzési eljárás során egy százalékos csalás gyanú merül föl, akkor már az Olaf kompetens, de ha ennél alacsonyabb a, az elcsaltnak minősíthető hiba százalék, akkor nem vagyunk kompetensek, akkor, akkor az irányelvet kell alkalmazni. Minden tagállamban, ahol, és ahogy remélem, ezeket az irányelveket már átültették, ha feltárnak egy közbeszerzési eljárás során egy korrupciós bűncselekményt, ha ott az EU érdekei, pénzügyi érdekei nem sérülnek, akkor azt teljesen a helyi büntetőbíróság bírálhatja el, ha bármilyen mértékben EU pénz is részét képezi ügynek, akkor ott a harmonizált európai jogszabály alapján kell eljárni a helyi bíróságnak, tehát két különböző eljárást kell követni, ha az európai pénz is érintett, vagy sem. Maga a bűncselekmény végül is ugyanaz, de más az eljárás, Miért? Azért, mert az, az EU pénzeket más típusú harmonizált védelem védi, amely persze nem tér el annyira a tagállami védelemtől. Én csak az olasz példát ismerem, de szerintem önöknél is hasonlóan van. Nekem a, a megállapodás alapján az a kötelességém, most már ez a Lisszaboni szerződésnek is a része, hogy büntető eljárást indítsak, de az EU pénzügyi érdekeiről szóló irányelv alkalmazásával. És akkor kiderül, egy, hogy van egy új típusú bűncselekmény, a 640A típusú bűncselekmény, amely az európai pénzekkel való csalás. Ez szerintem jól van így, mert az érdek, amely sérül, más, vagy tagállami, vagy európai, és ha európai érdek sérül, akkor ha nem is nem azonos, de homogén, harmonizált eljárást kell alkalmazni. Önök politikusként és most legyünk politikusan korrektek, előfordulhat, hogy egyes tagállamokban, vagy tagállamok részeiben van egy olyan vélemény, hogy hát ez európai pénz, nem kell ezt annyira komolyan venni. Végül is, ha visszaélés történt, az is az ország érdekét szolgálja, hunjunk szemet fölötte. Ugye, tehát van különböző hozzáállás, ezért kell különböző eljárás. Köszönjük szépen. Volt itt menet közben egy jelentkezés. Parancsoljon! És mutatkozzon be, ha kérhetem. Köszönöm szépen a meghívó, meghívást. Európai eh, állampolgár vagyok, orvos, informatikus, és nagyon érdekel ez a konferencia, ez a meghallgatás. Az Olafot inkább névről ismerem, és mm, könyvekből és olvasmányaimból, ez rendkívül politizált e, intézmény. Az európai e, az európai ügyészi eh, hivatal eh, számomra inkább úgy dönt, hogy ez eh, egy kicsit az európai függőséget erősíti. erősíti. Ez úgy tűnik számomra, mintha az európai főügyész döntene a nemzeti ügyészek fölött. Ez egy kicsit aggaszt engem. Ami a korrupció elleni harcot illeti, minden tagállamban vannak korrupció elleni harcért felelős megbizottak, és itt főleg a korábbi kommunista blokk országairól beszélnék. Ott az Olaf részéről mindig van ott valaki, aki részt vehet ezekben a, ezeken a tárgyalásokon, a nyomozásban, és együtt együttműködnek akár az Interpollal, a rendőr, rendőrséggel, a rendőrség vezeti ugye az egész folyamatot, és az Európai Ügyész Hivatal, ez egy új hivatal lenne, új hatóság lenne, új köztisztviselőkkel, és nem igazán tudjuk, hogy mit fog ezt csinálni. Az utolsó dolog pedig egy példa, az korábbi kommunista országokban mindig vannak olyan társaságok vagy intézmények, amelyeket európai pénzekből finanszíroznak, és az Olafnak itt ellenőrző feladata van. E, Köszönöm szépen a szót. Ha a meghallgatásunk második részét is letudtuk, akkor talán majd erre a kérdésre is tudunk válaszolni majd. Most Zsánó Nisznek adok majd szót, és Hacher Haskinen Ramasznak. Luxemburgból és Spanyolországból érkeztek hozzánk előadóink, de mielőtt megadom nekik a szót, még Mittermeier asszonynak adnék röviden szót a neki intézett kérdésekre, hogy válaszolhasson. Köszönöm, igen. Jók voltak a kérdések, fontos kérdések ezek, ami a főügyészi hivatalt illeti. A mi véleményünk az, hogy üdvözöljük ezt a folyamatot, hogyha létrejön a hivatal. mert ez egy kiváló lehetőség szerintünk arra, hogy a korrupció és salás ellenes jogalkotást megerősítsük. Nem csak Európai Uniós szinten, hanem az Európa Tanácsban is, és más nemzetközi fórumokon is, ahogy De Jong úr is utalt erre. Meggyőződésünk, hogy a korrupciós esetek száma növekedni fog, hogy az EU szintű ellenőrzés, akár az Olafról van szó, akár más szervezetekről, a jelenlegi szinten maradnak. A főügyészi hivatal azonban létrehozása visszaszoríthatná ezek arányát. És véleményünk szerint a jelenlegi határokon átnyúló korrupciós vizsgálódások nem elég hatékonyak, nem hasonlíthatók a, a helyi vizsgálódásokhoz, és sokszor meg van kötve a helyi hivatalok keze komplex ügyekben. Ez egy nagyon komplex kérdéseket vet föl, és ezeket csak regionális együttműködésben lehet megoldani. Ugyanakkor, ha csak a nemzeti ügyészségeket vonják be a problémába, akkor meg hiányzik a határokon átnyvelő motivum. Tehát biztos, hogy egy hatékony európai főügyészi hivatal, amelynek tekintéje van, az ezeket az eseket kiválóan tudná kezelni, és persze ez nem jelenti azt, hogy a nemzeti ügyekbe bele kéne szólnia, nem, szó sincs róla, külön kell választani, kiegészítésképpen, de erre az ügycsoportra kifejezetten a főügyészi hivatal lehetne a kompetens szerv és a, a nemzeti főügyészségek együttműködését segíthetné az együttműködésben. Az Olafhoz, Olaffal eltérően az Justice hasonlóan. Persze ehhez kiterjedt mandátumot kell adni a főügyésznek, amely nem csak általában az EU pénzügyi érdekeinek védelme lenne az egyik feladata, hanem általában a nemzetközi határokon átnyúló bűnözés üldözése. Ennyit a főügyészi hivatalról, gondolkodunk a koncepción, és tovább gondolkodunk egy ilyen hivatal létrehozásának esetleges hatásairól, és gondolom, hogy hamarosan több árnyaltabb választ tudunk adni önöknek. Biztos, hogy ez még évekig eltart, és lesz még bőven erről beszélnünk, bőven alkalmunk, hogy erről beszéljünk. Gressler asszonynak még a weboldal kapcsán annyit szerettem volna még mondani, hogy egyetértek Gressler asszonyon abban, hogy a jelenlegi oldal az inkább csak információt ad Európáról, mindenki fölteszi a saját adatait. Egyes országok sokkal jobban, mint mások, de már az is valami, hogy a közbeszerzésen nyertesek és vesztesek névsora megjelenik. Vannak országok, ahol azonban ez nagyon nehezen, sporadikusan egynyelvűen működik, már pedig legalább angolra azért ezeket az információkat le kéne fordítani. Tehát ez is csak akkor fog hatékonyan működni, hogyha megint az EU átveszi, és egységes metodikával vezényli ezt az együttműködést. Ha a társadalmakra rábízzák ezt, vagy a mi, mi a társaságunkra akarnák ezt bízni, akkor erre mi nem leszünk képesek, hiszen sok nyelvre fordítatni jelenleg nekünk nem kompetenciánk, nincs erre pénzünk, külön humán erőforrásokat igényelne ez, és ha az Unió csinálná meg ezt, akkor ott önöknek megvan a humán erőforrás és az információ is egy helyen hozzá. Régóta tart a vita, egy kicsit most ez lelassult, de reméljük, hogy újra fel lehet éleszteni. Végül pedig Szelikakis, vagy Szuszkulakakis úr kérdésére válaszolnék a barométerről. A Transparency International évente megjeleníti a korrupciós barométert, az országok listáját, de mi normál állampolgárokat is megkérdezünk, hogy volt-e az utóbbi hónapokban tapasztalat a korrupcióval kapcsolatban, ön szerint az önkormánya jól küzd el korrupció ellen, és általában, ahogy várható is, a polgárok, az EU polgárok na, túlnyomó többsége azt mondja, hogy abszolút nem hiszik, hogy kormányuk kompetensen harcolna a korrupció és csalás ellen, akár nemzeti, akár regionális szinten. Ezt komolyan kell venni, mert az intézményekbe vetett bizalom kérdése is ez, ha az EU alapok elköltéséről van szó. Dziękuję bardzo, pani Mittermeier. Köszönöm szépen Mittermeier asszonynak. Most pedig megadom a szót a luxemburgi ügyészséget képviselő személynek. Azt mondták, hogy beszélhetek angolul. anyanyelvem francia, de hát angolul írtam az előadást, és ezért kénytelen vagyok angolul előadni. Szombaton tudtam, hogy ö, PowerPoint előadást is hozhatok, ugyanakkor azt látom, hogy öt perc múlva már be kéne, le kéne zárni az ülést. Úgyhogy akkor gyors leszek. Na, nem új ez a kérdés, amivel itt foglalkoztam tudtunk, és nagyon jó cikkekre lehetett részben alapozni. Luxemburgi szempontból, és ez egy szubjektív szempont lesz, én a pénzügyi, pénzügyi felügyelő hatóság tagja vagyok, de magánember is. Nos, úgy gondolom, hogy a PIF védelem, vagyis az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme szempontjából a bizottság jogosan tár föl hiányosságokat, amelyeket próbál orvosolni. A jogi együttműködés és a korrupciós harc a másik két pontom. Azt kell, hogy mondjam, talán nem is lepi meg önöket, hogy mint az EU alapító tagjai, Luxemburg ban a luxemburgi törvények minden PIF megállapodást átvettek, az 1-től éves és 10 évig terjedhető eljárást, a 30 ezer euróig terjedő bírságot, ami, ahol az elkobzás is és a különbüntetés is az eszközök, eszköztár részét képezik az EU ajánlásával megegyezően. A PIF típusú csalás pénzmosásnak minősül, tehát így pénzmosási jogalapon is el lehet járni az elkövetővel szemben. Létezik Luxemburgban a jogi személyek büntethetősége. Miért mondom ezt? Mert a mi véleményünk az, hogy ha tovább szigorítjuk és büntetőibbé tesszük az eljárást, ez szerintünk nem visz tovább. Nekünk az eddigi szabályok alkalmazásával nem volt semmilyen gondunk. A pénzügyi érdekek védelme tekintetében nálunk nem volt semmilyen konfliktus az európai szabályok alkalmazásával. Lehet, hogy mások ezzel másképp vannak. Ami a kölcsönös jogi segély szolgáltatást illeti, a PIF megalapodás alapján kiderült, hogy az együttműködés, a kölcsönösség nem jogi okokból szenvedett sorbát, hanem inkább gyakorlati okokból. Tehát a jogszabályokkal nem volt gond. Ha felmerült az együttműködésben gond, akkor ez mindig gyakorlati jellegű probléma volt, nem a jogrendek összeegyeztethetetlenségéből adódott. Olyasmiből, hogy fordítási gondjaink voltak, hiányzott egy telefonszám, nem jogi értelmű és nem EU jogi értelműek voltak ezek az együttműködési problémák. Ezért örülök, hogy amikor az Eurojust-tal vagy egyéb európai, egyéb hálózatokban együttműködöm, akkor tényleg csak ilyen problémáink adódnak. Az MLA, vagyis a Mutual Legal Assistance területén tehát eh, esetleg azt tudom javasolni, hogy tovább kéne egyszerűsíteni eh, a rendszert, de egyébként működőképes. Még egy apróságról beszélnék, amely önöknek fontos lehet, nekem gyakorlati szakembernek kevésbé. 4-500 igényt nyújtanak be hozzánk, ilyen együttműködési igényt évente, emelei típusú együttműködési igényt. Egyre jobban az a benyomásunk, hogy a petíciót benyújtók már nem boldogulnak el az egyre zegzugosabb és nagyobb joganyagban. A jogalkotók, önök Egyre több szöveget gyártanak, és egy, kom, egy halandó pet, petesnek most már óriási apparátus kell igénybe venni, hogy megérts egyáltalán, hogy hol van ő, és kihez kéne fordulnia. Tehát én azt javasolnám, hogy egy egységes szöveget alkossanak. Ha megnézzük a jelenleg ide vonatkozó szabályok ezreit, akkor nekünk gyakorló bíráknak, akik nekünk, akiknek az MLA nem a fő kompetenciája, hiszen évente egy-két esetet tárgyal egy konkrét bíró ilyen jellegűt, ez túlzott apparátust igényel mind a bírának, még a bírának is, nem csak a petensnek. Tehát egyszerűbb, egyszerűbb szabályokat szeretnénk. Olafról, az Olafról szólva, az Olaf nagyon jó munkát végez, fontos feladat lát el, de Kessler úrral egyetértve úgy látjuk, hogy, hogy amikor egy bírát megkérdezünk, hogy ö, kit kell beidézni, akkor azt mondja, hogy szakértőket és tanukat. De ha az alaffal együtt működik egy bíró egy vizsgálatban, akkor egyből elbizonytalanodik, hogy az alapnak van ehhez joga, mihez van joga. Ö, a kérdésten dobnám a labdát a kérdéstenhez, Keszler úr, hogy, hogy itt is tényleg több egyszerűségre, és valószínűleg itt meg jogalkotásra is szükség lenne. Ugyanez van a eurojust is jó dolog, de még nem használjuk eléggé, és azért nem, mert nem egységesen ö, nem egységes szabályoz, szabályok szabályozzák az együttműködést a különböző tagállamokban. Nálunk az Eurojust összekötővel jó az együttműködésünk, de ha a bizottság azt szeretné, hogy saját kezdeményezésű vizsgálatok aránya nőjön, akkor ehhez teljes bizalomra lenne szükség a tagállamok között, ez pedig úgy teremthető meg, hogy ha egyszerűsítik a nemzeti ö, ügyészségi hivatalok közötti együttműködés eljárását, ö, nagy pozitívum az együttműködés, de olyan bonyolult, hogy végül is sokszor elakad. Tehát kéne egy olyan ö, államot képviselő hatóság, amely felülírhatja a nemzeti főügyészségek problémáit, most pozitív értelemben. A Eurojust persze ne avatkozzon bele a tagállami feladatokba. Jelenleg nagyon pozitív a szerep megfogalmazása. A Eurojustnak tartsa ezt meg, De Simon Vajdurnak van egy nagyon jó írása, tanulmánya arról, hogy, hogy a, a főgyészi hivatal hogyan működhetne, vagy nem működhetne. Én nem értek önnel abban egyet, hogy a nemzeti főügyészségek ne támogatnák az Európai Főgyészi Hivatal létrehozását. Nem, én magam is ilyen vagyok, és mégis azt mondom, hogy mi örülnénk, hogyha lenne egy Európai Hivatal, de ö, ö, csak jó együttműködéssel, és úgy, hogyha az nem szól bele a nemzeti ügyekbe, ugyanakkor segíti az együttműködést a nemzeti főgyészek között, illetve a, a kizárólag rátartozó kérdésekkel helyettünk foglalkozik. Tehát luxemburgiként én ö, úgy képzelem ezt, hogy a bíróság mellett azzal azonos tekintélyel kéne létrehozni az Európai Főügyész Hivatalát. Én támogatom ezt. Véleményem szerint a korrupció elleni iniciatíva, a bizottsági iniciatíva kezdeményezés a, a legjobb a három közül. A korrupció korrupciót mindenki érzékeli, de senki nem látja át. És erről is olvastam egy tanulmányt. Ugye a bizottság évente egy korrupció ellenes jelentést iratna. Vannak olyan kisebb tagállamok, én magam is ismerek egy embert, aki Luxemburgról beszámolva felsorolta önöknek, hogy hány korrupció ellenes hivatal hatóság működik már, ugyanakkor ezt a hatalmas mennyiségű munkát mégsem vagyunk képesek ellenteni, ellátni, mert folyamatosan önellenőrzéseket írunk, ahelyett, hogy a saját munkánkat végeznénk. Nem azt mondom, hogy nincs szükség jelentésekre, önellenőrzésre, de kicsit ezeknek az aránya most már túlzóvá kezdett válni az érdemi munka mellett. Tehát ezt lehetne talán csökkenteni. Két dolgot szeretnék még röviden elmondani, eddig ugyanis még nem volt róluk szóma. Fontos szerepe lehetne a pénzügyi elszámoló egységeknek pedig a bizottság javaslatban szerepelnek ők. Párizsban lesz egy FVTF konferencia, és két előad, volt egy konferencia, és két nagyon jó előadás hangzott el. Az egyik az FF ajánlások alkalmazásáról a korrupció elleni harcban. Ezt az anyagot a konferencia kiadta, és erre mindenkinek felhívnám a figyelmét, mert szerintem nagyon jó ötleteket tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az FA-kat hogyan lehetne jobban használni. És volt egy előadás a, az FA-k szerepéről a csempészet lopott áruk elleni harcban. E, ajánlom a kollégáknak figyelmébe mindkét előadást. Miért? Azért, mert az F-fáknál van a legjobb információ, elérhető információ minden korrupciós esetről. Ugyanakkor, ha pénzügyi átutalásokról van szó, akkor is az FA a legkompetensebb. Nem akarok további részletekbe bocsátkozni. Én önöktől tehát azt kérem jogalkotóként, önök ugye jogalkotók, hogy a parlament átláthatóbb, szabályokat alkosson, járuljon hozzá egy erős központi felügyelőhatóság, a főgyészi hivatal létrehozásához, és legyen elég bátorsága ahhoz, hogy persze a saját kertjének rendbetétele után kemény, szigorú szabályokat követeljen minden résztvevő szereplőtől. Talán ennyit mára. Az előadásom szövegét megkapták, és kérdésekre is nyitott vagyok. Merci, monsieur Janodniez. Köszönöm szépen. Most pedig eh, Jorge Spinia, eh, Spinyát kérem meg, hogy tartsa meg az előadását a csalás előtt elleni harcról a spanyol szempontból. Bonjour. Thank you very much uh, for the floor. Köszönöm szépen, hogy szót kapok itt. Öröm számomra az személyesen, hogy uh, itt beszélhetek. Spanyol ügyészségtől jöttem, és uh, most lehetőségem nyílik arra, hogy az Európai Parlament előtt beszéljek erről a kérdésről. A tapasztalataim szerint a tapasztalataink ezzel a kérdéssel, azt mondták, hogy beszéltek angolul, ezért nem fogok spanyolul beszélni, és azt is elmondták, hogy hozzak egy PowerPoint prezentációt, amit meg is tettem. Ügyészként fegyelmezett vagyok, viszont nem küldtem el időben, de azt mondták, hogy majd a webpage-en ezt megtalálják később, hogyha erre szükségük van, tehát el tudják majd olvasni, hát eléggé alapvető információkat tartalmaz. Nagyon röviden szeretnék néhány elképzelést megosztani önökkel tapasztalatos Spanyolországból, de nem arra fogok koncentrálni, mit teszünk a hazámban, hiszen a spanyol ügyészségen nem lehet a PIF megsértéséről beszélni nélkül, hogy nem látnánk az EU dimenziót, amely ki széleseti a nemzeti erőfeszítéseket, hogy leküzdjük ezeket a bűncselekményeket. Ezért, amit mi tettünk, az az volt, hogy hazai kezdeményeseket tettünk, most nem fogok részletekbe bocsátkozni ennek kapcsán, Ezekkel próbáltuk a rendszerünket erősíteni, megpróbáltuk erősíteni az ügyészségi struktúrát, megpróbáltuk erősíteni a rendelkezéseket, de fókuszáltunk arra is, hogy EU szinten mi történik, mert csak ezzel a kettős megközelítéssel tudtuk erősíteni, javítani az eredményeket, és így tudtunk sikeres eredményeket felmutatni. Ami nagyon röviden a nemzeti szintet illeti az ügyészségen belül. Arra törekedtünk, hogy erősíteni lehessen az egyes ügyészek szakterületét. Megpróbáltunk minden egyes spanyol ügyészt arról tájékoztatni, hogy mit jelent az OLAF, mit jelent a pénzügyi érdekek védelme rájöttünk arra, hogy olyan sok bíró, olyan sok ügyész van, akik nem tudják pontosan elmondani azt, hogy mi az Olaf, és mit is tesz az Olaf. Ezért ebbe erőt és energiát fektettünk, hogy ezt javítsuk. A strukturális szempontból és néhány percet szentelnék annak, hogy mit is tettünk a korrupcióellenes ügyészi irodában, hivatalban, ez nagyon fontos EU szempontból egyetértési nyilatkozatot írtunk uh, alá, egy megállapodási, egy ügyműködési megállapodás Szolaffal 2008-ban, és gyakorlati szempontból nem is voltak problémáink azzal, hogy elfogadjuk azokat a nyomozati bizonyítékokat, amiket az Olaftól kaptunk a különböző vizsgálatügyeinkben, a rendelet ide, idevágó pontját alkalmaztuk. És az Olaf is részt vehetett polgári félként az eljárásokban. Nagyon röviden, ez a fő struktúrája annak, hogy próbáljuk leküzdeni ügyészi szinten a korrupciót. Ez egy specializált ügyészi hivatal, 16 ügyész van Spanyolország különböző részén, és a nagy különbség, hogyha összehasonlítjuk ezt a több ügyészi hivatallal, vannak csatolt egységek, nem csak rendőrségi egységek, hanem auditori, illetve adóhivatali egységek is, amelyekkel együtt már több szinten tudunk dolgozni, és nagyon bonyolult ügyeket is meg tudunk oldani, ahol nem csak jogi tapasztalatra, tudásra van szükség. Ezen kívül a területi struktúrának megfelelve nem csak a 16 ügyésszel dolgozunk együtt központi szinten, akik bárhol lehetnek eh, Spanyolország területén, de hát együttműködünk bizonyos kijelölt ügyészekkel is, amik, akiket a, az ügyeknek megfelelően jelölnek ki Spanyolországon belül, olyan területeken, ahol magasabb a korrupciós ügyek száma, és ezek a kijelölt ügyészek kettős funkcióval rendelkeznek, tehát helyi ügyészek is, lehetnek Malagában, Barcelonában, Madridban, de bárhol máshol is, ahol szükség van rájuk. És emellett a korrupcióellenes ügyészség hivatalának is dolgoznak, és ez egy nagyon jó megoldás. Természetesen vannak problémáink is, nem mondhatom azt, hogy minden erőfeszítésünk elnére elégedettek lennénk az eredményekkel. A gyakorlati problémáim, problémáink között, és most a luxemburgi kollégámhoz fordulunk, tehát nem jogi jellegű problémáik vannak, hanem gyakorlati jellegű problémáik vannak, nincsen elég nyomonkövet, és szeretnénk sokkal több megbízható statisztikát is, amely ugyancsak nem mindig elérhető, ami pedig az ügyek nyomonkövetését illeti, az sem segít, hogy a spanyol rendszer egyéni nyomozati bírókra támaszkodik, tehát nem minden eset megy keresztül az ügyészségen. Ezeket általában az egyéni bírókhoz küldik el, és a büntetőeljárás során van egy ügyész, amely együttműködik a nyomozóbíróval, és néha emiatt nehezebb ellenőrizni és nyomokatni az eseteket. Még akkor is, hogyha az ügyész hivatal szempontjából nézzük a dolgokat, nagyon nehéz 2300 ügyész számára az, hogy nyomon kövessék az eseteket, és visszajelentsenek a mi hivatalunknak. Ezen kívül azért is voltak problémáink, mert kevés időnk volt, akkor amikor elküldte az Olaf az ügyeket, nemzetközi együttműködésre is szükség lenne, de vannak itt késedelmek, ez probléma, nem csak a PIF esetekben, hanem ezt kiemelte a kollégám is már, és láthatjuk azt is, hogy feltétlenül kockázat az administratív nyomozások amit az Olaf indít el, ugyanis ez egyfajta korai figyelmeztetés bizonyos gyanúk esetén, és később sokkal nehézebb ezekből később egy büntetőeljárást beindítani. Pontosan ezért úgy véljük, hogy nem, bármennyi erőfeszítést is teszünk, bárhogyan is javítjuk az otthoni struktúráinkat, együtt kell működnünk EU szinten is, a már meglévő eszközökkel, az OLAF-fal, a PIF egyezménnyel, az Eurojust és egy koordináló szerepe betöltő testület. Csak így lehet elérni azt, hogy a határok, amelyek már eltűntek az állampolgárok számára, és sajnálatos módon a, bűnözők számára is, viszont még fennállnak az ügyészek, illetve a büntetési végrehajtás szempontjából, ami nagy probléma. A már meglévő eszközök mellett fontos figyelnünk az új eszközökre is, amelyeket megnevezett az Európai Bizottság a korrekcionálás csomagjában az elmúlt évben hallhatunk, hogy milyen lehetőségek vannak. Hallhatunk ezt a, láthatunk ezt az Európai Bizottság közleményében, de hallhatunk erről a PIF egyezmény Lisszaboni, Lisszabonosítása kapcsán is, amelyel már a megfelelő irányba lehet haladni ahhoz, hogy javítsuk a dolgokat. Az Eurojust még mindig mm, sok dolgot javíthatna, már csak azért is, mert az új döntés mi nem hajtották végre, és nem minden tagállam hajtotta még ezt végre. Ezen kívül vannak új lehetőségek is, a 85-ös cikk esetében, illetve ebből fakadóan is. Az EU döntheti el azt, hogy hogyan lehetne javítani a különböző dolgokat, hogyan lehetne ezt szabályozni de ami az új eszközöket illeti, az Európai Ügyészi Hivatalt meg kell említeni, mert ez egy olyan kérdés, amely szerintem minőségileg előrevinné a korrupció ellenes harcot, A spanyol ügyészségnél megvizsgáltuk azt, hogy az európai ügyészség milyen hozzáadott értéke ennek, és úgy gondoljuk, hogy ennek lenne a hozzáadott értéke, nem csak jobbá tenni, hanem különböző módon lehetne fellépni, összehasonlítva a többi már meglévő eszközzel. Amikor azt mondta valaki, hogy a nemzeti ügyészek ellenzik ezt az elképzelést, hát az én benyomásom az az volt, hogy pontosan az ellenkezője igaz ennek, az a főügyészek, az ügyészek évente kétszer találkoznak a különböző fórumokon, és én is már hat éve követtem ezeket a fórumokat, hiszen a spanyol ügyészség nemzetközi együttműködési osztályán dolgozok, és a tapasztalatom pont ellenkező volt. Szerintem nagy mértékben támogatják az Európai Ügyészség létrehozását az ügyészek. A tagállam persze nem hoztam egy döntést ezzel kapcsolatban, de úgy vélem, hogy az ügyészek összességében támogatják ezt. Említettem egy modellt, ez egy költséghatékony modell, és úgy gondolom, hogy ugyanúgy kell arra is, hogy az európai ügyész hivattal ne avatkozzon bele a nemzeti illetékességi körökbe. Az a struktúra, amit javasoltunk, az egy kis központi struktúra, amit az európai ügyész vezetne, viszont vannak bizonyos kijelölt ügyészek, követve azt a modellt, amit én is említettem Spanyolország kapcsán. Itt vannak kijelölt ügyészek, azokban a tagállamokban, amelyek részt vesznek az Európai Ügyészi Hivatalban, és ők lennének azok, akik ismernék az eljárást, ismernék a nyelvet, tehát ismernének mindent, ami ahhoz szükséges, hogy bíróság elé lehessen vinni az adott eseteket. És így egy megoldást lehessen elérni. Az Eurojust ugyanakkor az Európai Ügyészi Hivatal mellett létezne, nem hisszük azt, hogy ez Euro, hogy nem hiszük azt, hogy az Eurojust-ból lehetne az Európai Ügyészség, teljesen más köre van. A jövő szempontjából úgy gondoljuk, hogy az Eurojust fennmaradhatna az a Európai Ügyészi Hivatal mellett, és eh, a ma elhangzottakhoz kapcsolódva az Olaf igazából egyfajta pénzügyi rendőrségként léphetne fel az Európai Ügyészi Hivatalon belül, és így megoldódna az a probléma is, hogy csak administratív nyomozást folytathatnak, és már kezdettől fogva lenne egyfajta tapasztalat, szakértelem, amit eddig már az Olaf megszerzett magának, és megindíthatnák a büntetőjogi nyomozásokat, a, büntet, a igazi nyomozást, és az Olaf felhasználhatná a szükséges eszközöket erre. Kessler úr is említett valamit a hozzászólásában. Mi gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogyha egy ilyen fajt, hogy megtörténjen ez a minőségi előrelépés, mert különben egy régi fajta struktúra marad fel, amely bármilyen jól is működik, még mindig alacsonyabb hatékonysággal működnek, mint azok az új lehetőségek, amiket a Lisszaboni szerződés kínál. És ezzel végére értem a eladásomnak, és várom kérdéseiket. Merci beaucoup, monsieur Ramos. Köszönöm szépen Ramos úrnak. Most meghallgattuk a luxemburgi szakértőt is, illetve a spanyolországi szakértőt is. Most pedig itt van az idő arra, hogy kérdéseket tegyünk föl. Képviselők most tehetnek föl kérdéseket, ez a legjobb pillanat. Ha nem, Gájer úr először a szó, és aztán Greszle asszonyi. Danke, Herr Präsident. Ähm, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen e, a szakértőknek, nagyon sokat tanultam, és pozitív meglepetésként ért ez a kép, amit itt festettek. A nemzeti, e, ugyanis e, gyakran hallunk olyan plegykákat, vagy olyan benyomásokat, amelyek szerint a nemzeti ügyészi hivatalok ról negatív képet festenek, ez azonban egyáltalán nem állja, állja meg a helyét. Azonban lenne egy kis kérdésem, hol látják, hogyan látják azt, hogy a tagállami szinten miért kerül sor ilyen kismértékben utánkövetésre? Az Olaf részéről ismerünk olyan eseteket, amelyeket ugye az OLAF átad a nemzeti hatóságoknak, Ezeket sajnálatos módon nem olyan nagymértékben követik, után követik, mint ahogy ezt mi szeretnénk. Ezzel kapcsolatban nyilván vannak bizonyos problémák, és hallottuk Nisz úrtól, hogy az esetek 99%-ában gyakorlati problémákról van szó. Kérdezem tehát, hogy ez vajon amiatt van-e így, mert az Olaf-tól a beszámolókat olyan nyelven kapják meg, hogy esetleg véletlen kérdése, hogy érti-e valaki azt a nyelvet, abban az ügyész hivatalban van-e valaki olyan, aki, aki ért ezen a nyelven? Hát, hogyha ilyen problémákon, problémáról van szó, akkor e- ezt meg lehet oldani. hol látják a problémákat, hol látják a megoldási lehetőségeket, hogyan lehetne jobban kezelni a Brüsszelből érkező anyagokat, és hogyan kívánják ezt a jövőben megoldani. Most egy kicsit a tanács helyébe képzelem e, magam, és azt mondom, hogy nekem nem igazán tetszik ez az európai ügyész, bár a tagállami e, ügyészi hivatalok lehet, hogy kívánják ennek a létrehozatát, de én több okból nem kívánom. Nos, több lehetősége van a e, tanácsnak, Hát, mondjuk felmerül a kérdés, hogy hol legyen a központja ennek az ügyészi hivatalnak. Hát ismerjük az európai problémákat ezzel kapcsolatban. Önök Luxemburg javasolták fő székhelynek, de ugye ismerjük a problémákat a, a szabadalmi hivatallal kapcsolatban, de aztán felmerült London és más városok is. München, Párizs és London is felmerült, mint három székhely, de hát itt akkor megint csak senki nem figyel a pénzre, senki nem figyel a haték, hatékonyságra. Az Európai Tanács esetleg elégedett a megoldással, csak a végén az nem elégedett, akinek három különböző székhelyen kell dolgoznia. Hogyha én létre akarnám hozni ezt az Európai Ügyi Szívet, hát akkor három javaslatot tennék székhelyre, és akkor erről dönteni kell. És hogyha de nyilván annyira megakad ezen a vita, hogy nem fog semmi se történni. Főleg még, hogyha a fordításnak a problémáját és a tagállami hatóságokra akarjuk bízni. Nos, eh, ez a biztos receptje annak, hogy megakasszuk a projektet. Na, aztán felmerülnek a gyakorlati problémák is. Láttuk itt, vagy láttam itt, hogy eh, igyekeznek a lehető legjobb kapcsolatokat létrehozni a nemzeti és az európai ügyész hivatalok között. Most ez gyakorlatilag mit jelent? Mit, mit kell tennünk ennek érdekében? Hol látják a problémáik, problémákat a tagállami hatóságok esetében az OLAF dossziék, vagy az OLAF, OLAF ügyek feldolgozásával kapcsolatban? És hogy valósulna meg az önök véleménye szerint a jó együttműködés az európai hatóság és a nemzeti hatóságok között? És gyakorlatban hol vannak, meg a gyakorlati problémák a feldolgozás során? Nyelvi problémák, vagy vagy, vagy olyan beszámolókat kapnak, amelyek, vagy olyan ügye, ügyleírásokat, amelyek nem összeegyeztethetők a tagállami öm, jogrendel, általában ezek ilyen, gyakran ilyen banális problémákról van szó. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, Gájer úr. Most pedig Reszle asszony a szó. Köszönöm szépen. Zahlen für Luxemburg ami a luxemburgi számokat illeti, a 2006-2011-ig az Olaf részéről Luxemburgból, Luxemburgba és Spanyolországnak átadott ügyeket illeti. Luxemburgba kettőt adtak át, egy, elítéle, egy ítélet született, Spanyolországnak 54-et adtak át, és 9,2%-ot dolgoztak fel. Nem gondolom, hogy ez hú de jó eredmény. Szerettem volna a spanyol ügyésztől hallani, hogy mit mond ezen ez, ügyekkel kapcsolatban. Hát Luxemburgot sem tartom olyan fú de jónak, de hát önöknek nem nem az önök hibája ez. Luxemburgban több, több mint tízezer európai tisztviselő ül, hát én tudom, hogy az Olafot a belső vizsgálatokat illetően nagyon-nagyon visszafogott. Hogyha Nész főgyészt jól értettem, akkor nincs is szükség az európai főgyészre, mert ugye jól működő nemzeti eljárások vannak. Én a nagyon érdekesnek tartom a nemzeti európai főügyészt, de akkor felmerül megint csak a kérdés, hogy mit, eh, mi lesz a régi struktúrákkal. A spanyol eh, kollégától eh, kérdezem, hogy ön mint mennyire sikeresnek, vagy mennyire sikert ígérőnek tartja ezt a megoldást. A Lisszaboni szerződés 86-os cikkében az szerepel, hogy ez az egész az Eurojustból indulna, de az Eurojustról még nem is beszéltünk. Az Olaf sem beszél az Eurojustról, e, mint hogy ez a szerződés nem is létezne. Hogyan látják az együttműködést az Eurojusttal a pénzügyi érdekek védelmében? És nekem az a tapasztalatom, hogyha egy nemzeti igazságszolgáltatási hatóság nem működik, akkor nyilván egy európai ügyészi hivatal sem fog működni, akkor már két olyan hatóságunk van, ami nem működik, ennek túl sok értelme nincsen. Hogyan lehet a nemzeti ügyészi hatóságoknak a munkáját hatékonyá tenni? Hogyha ezzel kapcsolatban néhány bizalmas tanácsot kaphatnánk, az jó lenne. Aztán rátérnék Rátérnék eh, Eszpénye Ramos úr előadására, ő azt mondta, hogy szabaduljunk meg mindenféle mentességtől eh, és immunitástól. Hát, hogyha egy parlamenti képviselő ezt hallja, akkor rögtön a saját eh, immunitá- mentességére és mentelmi jogára mm, mm, gondol, úgyhogy minket nem biztos, hogy olyan könnyű lesz ezt, erről meggyőzni. Mit gondol erről? Először Nisz úrnak adom meg a szót, és aztán pedig Jorge Espinel Ramosnak. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr! mivel német képviselőktől kaptam a kérdéseket, ezért próbálok németül válaszolni, csak sikerül. Gájer úrnak mondanám a következőt. Hát ez együttműködés. Mm, hol vannak problémák az olaffal? Az olaffal. Hát volt néhány probléma. A legnagyobb probléma, ami a gyakorlatban felmerült, az a következő az a nemzeti bűn, nagyon sok idő telt el, míg a Nemzeti Bűnözési Hivatalnak jelentést tettek. Egy vizsgáló bírónak nem igazán érdekes nem, olyan, nem igazán érdekes házkutatást tartani, olyan esetben, eh, ahol előre bejelentik eh, az érintett személynek, hogy, eh, hogy jövünk és házkutatást fogunk tartani, hát ennyi idő alatt már az összes akta eltűnik. A házkutatásnak a lényege a váratlan rajtaütés, ugye? Úgyhogy ezt el is felejthetjük, hogyha ezeket bejelentik előre. Aztán ami az evidentiary value-t illeti, ez egységesen kell szabályozni, hogy Olaf, hogyha az Olaf bármit is megállapít, akkor ennek európai szinten legyen érvényessége, és ezt ne lehessen megkérdőjelezni. Mennyiben érvényes ez. Ami a, spra, ami a nyelvet illeti, ez a luxemburgiak számára nem probléma, de egyértelműen probléma ez más országokban, ahol mm, történelmi okokból nem nyelvűek az emberek, hanem egynyelvűek, hát ezt még valahogy meg is lehet oldani. Hogyha mm, kívánja, ha szándék megvan rá, akkor meg is lehet oldani. Kreszle asszony, hogyan lehet a bírósági tisztviselőket rá venni arra, hogy dolgozzanak. Hát ez kiváló kérdés, meg lehet korbácsolni őket, ez nem szokott általában segíteni. A legink, legfontosabb a motiváció, a szensibilizálás. Az európai érdekek védelmének fontosságát kell hangsúlyozni, ezt folytatni kell, a probléma az, hogy különböző jogrendek léteznek, és nagyon sokan Brüsszeltől távoli bíróságokon nem igazán látják be, hogy miért fontos ez az egész európai dolog, meg együttműködés. Az Európai Bizottság a Szepolról ról beszél a, a kezdeményezés, kezdeményezésében, ez rendőrségi együttműködést jelent, azonban nagyon fontos a rendőri munkatársak továbbképzéséről, azonban itt hiányzik valami, hiányzik a bírósági továbbképzés, a bírósági hálózatnak a létrehozása. Nagyon fontos, hogy a bírók megfelelő képzéssel rendelkezzenek, nem csak a vizsgáló bírók, hanem, és különös tekintettel a bírói gyakorlatot végző bírósá, bírók, bírák, akik, akik az ítéleteket hozzák. ami az EPO. Hát elhangzott, hogy úgy értettek lesz asszony, hogy én szerintem erre nincs szükség, ezt nem gondolom így, én szerintem szükség van rá, és sok ügyésszel beszéltem európai szinten, és ezt belátják, hogy erre szükség van. 10-15 évvel ezelőtt még egyáltalán nem ez volt a helyzet, most azonban ez a helyzet, és itt megvan a lehetőség, megvan a momentum arra, hogy a nemzeti hatóságokat meggyőzzük. Megvan a politikai hatós, szándék, és megvan a gyakorlati szándék is, és hogyha sikerül a keretfeltételeket megfelelően kialakítani. A közepes opciót támogatom én is, Eh, és kollégám is, tehát az EPO eh, eh, rotáló elnökséggel önöknek kell ezt kidolgoznia, önök a politikusok, az önök feladata ezt kidolgozni, mi egyszerűen csak végrehajtjuk az önök által hozott döntéseket. Nos, ami Luxemburgot illeti, ez már 50%-os siker, két eset egyben ítélet született. Ugye ez olyan, mint a pohár ugyan tele van, félig tele van, vagy félig üres. A másik 50 százalék, az a másik egy ügy, ez nem fiókban van, hanem, hanem munka folyik ezzel kapcsolatban. Azonban igen, abban igaza van, hogy a három ö, ö, intézmény van nálunk, aztán, elő, aztán ott van nálunk a bíróság, aztán aztán emellett lehet, hogy megkapjuk az EPO székhelyét is, de nem vagyok politikus, ugye? Ezt csak úgy mondom ezeket a dolgokat, csak úgy említketem. A probléma a következő. Nagyon sok ügy először is vagy nemzetközi ügy, tehát jogsegély, jogsegély keretében zárják ezeket le, vagy vizsgálják meg, és aztán a mentességek, az immunitás kérdése, mentemi jog kérdése, felmerül, és az európai tisztviselőkkel, akik bizonyos mentességekben részesülnek, ezeknél hát ez a probléma hát áll, és a képviselők szintjén is áll. Ez az európai képviselők az európai képviselők ragaszkodnak az immunitásukhoz, nálunk a nemzeti parlamenti képviselők lemondtak erről, természetesen a demokratikus immunitás, a mandátummal összefüggő immunitás, ez létezik, e, de Luxemburgban, ha ittasan vezet egy parlamenti képviselő, ugyanúgy bíróság elé állítják, tehát a, a köz bűncselekmények esetében ugyanolyan állampolgár, mint bármelyik más állampolgár egyébként Luxemburgban kollégámnak, akkor átadom a szót. Bardzo. E, Köszönöm szépen. Köszönöm. Zsanó Miss úrnak. Hozzáfűzném még, hogy Luxemburgban viszonylag magas ö, e, alkoholszint megengedett az autóvezetőknél, csak ö, e, hogy egy kis mosolyt varázsoljak az arcukra így könnyű. Jó, akkor most megadom a szót másik vendégünknek, a spanyol ö, ügyészség képviselőjének. Köszönöm a szót. Mindkét képviselőnek a, a hozzáfűzött kommentárját is köszönöm. A jog hatékonysága tekintetében nemzeti szinten a jogszabályok mennyiségére vonatkozóan is, ha le kéne írnom valahogy, hogy hogy érezzük magunkat munkánk során, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a frusztráció a legjellemzőbb szó, hiszen ezerszer próbáltuk javítani a struktúrákat, és mégis nagyon sok tekintetben kényelmetlenek az eljárások. Például ez az úgynevezett transnacionális dimenzió, ugye nincs mindig ott az ügyekben ez a dimenzió, vannak tisztán domestikus belső ügyek, ha ez lenne a szabály a belső ügyekre vonatkozóan is, akkor, akkor tényleg szükség lenne egy európai főügyészre, de mivel nem ez a szabály, ezért az a kockázat, amiről Kessler úr is beszélt, hogy, hogy tulajdonképpen maguk a bűnelkövetők választhatják meg az eljáró hatóságot, ez kiküszöbölhető. Ugyanakkor nem akarunk, nem is tudunk minden ügyet a központi főügyészséghez utalni helyi szintről, de a rendszer olyan, hogy a vizsgáló bíró, a vizsgálódó bíróság jellege nagyon kötődik a spanyol sajátosságokhoz, de hogy ez miért van így, ez persze messzire vezetne, ha el akarnám magyarázni. Ugyanakkor sok energiát, időt áldoztunk arra, hogy javítsuk a rendszert, és mégis továbbra is nagyon gyengének érezzük a határokon átnyúló ügyek rendszerét, tehát szerintünk itt jó lenne egy új hierarchia, egy európai centralizáció, egy európai főügyész ezen a területen. Miközben persze mi is folyamatosan javítjuk a saját működésünket, sőt magával az olaf is együttműködtünk itt a főügyészek képvése kapcsán, és szerintem ennek hamarosan majd látható lesz a gyümölcse. A fő gondunk az a jelenlegi rendszerben, hogy az OLAF csak igazgatási jellegű vizsgálódást hajtott végre, már pedig, ahol már az OLAF közbelép, ott szinte biztos, hogy bűncselekmény is lesz. Tehát nem azt mondom, hogy nem tudjuk az Olaf segítségét jól használni, de ezek ezen ügyek többsége túlmutat a közigazgatási vizsgálódás körén, a hatósági vizsgálódás körén, és például itt ugye kollégák is említették, hogy a házkutatás nem tartozik az kompetenciái közé, pedig nagy valószínűséggel az alap számára szükséges dokumentumokat jól meg lehetne találni egy jó kis házkutatással. Tehát megvan kötve az alap keze ugyanakkor a mi kompetenciáink sem terjednek ki az esetre. Tehát ez a jelenlegi rendszer hibája. Tehát továbbra is az alap lenne a pénzügyi rendőrség szerintem, de az európai főügyésznek olyan kompetenciái lennének, mint egy normális nemzeti főügyésznek bűnügyek vonatkozóan. A nemzeti bűnöldözés tekintetében pedig a helyi főügyész és az európai főügyész között világosan meg kell állapítani a kompetenciák hierarchiáját. Ha valami az európai főügyész hatáskörébe tartozik, akkor legyen köteles a nemzeti főügyész átadni az ügyet az európai szintnek és akkor nem lesz vita, ha erre világos szabályok vannak, és akkor már nincs mind összeveszni sem, vagy de, mert kezdetől fogva eldőlne ügyenként, hogy mikor, melyik szintű főügyészség felelős. Még így is persze lehet, hogy lesznek majd feszültségek, ezért a modellünk, modellünkben, amelyet informálisan javaslunk persze csak, próbálunk helyet fenntartani egy olyan fórumnak is, amelyen a főügyészségek igazgatói közvetlen kapcsolatban lennének az európai főügyész igazgatóság vezetőivel, és lenne egy egyeztető eljárás közöttük, mondjuk, mondjuk hat havonta Hágában, ahol ezeket a a rendszer természetű problémákat megvitatják. De nem kellene esetenként, mint ahogy most van, egyezkednie az európai és nemzeti hatóságoknak egymással. és nem kellene akkor a jövőben a petensnek, a panaszosnak könyörögni azért, hogy az európai szint megmozduljon, hanem automatikus lenne ez a szabályok alapján. A eurojust kapcsolatban ö, említettek egy ennél már bonyolultabb problémát. Mi van akkor, hogyha a szerződés ugye a szerződésben azt látjuk, hogy az európai pénzügyi érdekek védelme a Eurojust egyik feladata, a Europolnál is elhangzik ez, és érdekes mondani az Olafnál ez nem hangzik el a szerződéses szövegben. Ö, nem tudom, ez miért van így, de szerintem az egyetlen értelmes megoldás az lenne, hogy a gyakorlatból indulunk ki. A Eurojust-nál van meg a legtöbb kooperációs tapasztalat, az igazságügyi kooperációs tapasztalat. Ha nem lenne Eurojust, akkor ki kéne találni, és ennél kéne továbbra is megőrizni az együttműködés szervezési kompetenciát. A fő ügyésznek nem kellene az együttműködéssel foglalkoznia, neki elsősorban végrehajtó feladata lenne, közbe léphetne bűnügyekben, tehát a nem soft, hanem a tough témákban. Tehát itt is külön lehetne választani a főügyész és a Eurojust kompetenciáit, és a Eurojust azért is jó lenne, ha megmaradna, mert ha lesznek olyan tagállamok, már pedig lesznek, amelyek nem akarják alávetni magukat az európai főügyészségnek, akkor náluk még mindig a jelenlegi rendszerint az Eurojust lenne a kompetens. És persze az Olaf kompetenciáit is az új átalakítás kapcsán jobban, fókuszáltabban lehetne majd megfogalmazni, és amely a fellépések koordinációját végezni a tagállamok között, Nehéz elképzelni azt, hogy három tagállamban kell egy főügyészi vizsgálatot végezni, és elő, hogy ö, ezek ne legyenek a főügyész ö, alá tartozó tagállamok, hát ez is egy kínos kérdés, de jelenleg még minden lehetőségre nyitottnak kell maradnunk, mert a spanyol példa mutatja, nem működik egyes tagállamokban a rendszer. Merci beaucoup, monsieur Ramos. Nous arrivons... Köszönöm szépen, Ramos úr. Lezárjuk a meghallgatást. Geyer úrtól kérdezem, hogy szeretne, szeretné -e összefoglalni az elmondottakat. Ja, danke, Herr Präsident. Igen, köszönöm szépen, szívesen teszem ezt, elnök úr. Először is szeretném leszögezni ezt, és a legtöbb hozzászólásban, illetve meglepődtem a legutolsó hozzászólással, ez egy többnyelvű parlament, és eh, az, hogy angolul kell beszélnünk, az nem stimmel. nagyon speciális anyagról van szó, de szeretnék arra utalni, hogy én hangsúlyt helyezek arra, hogy mindenki beszélhesse a saját anyanyelvét a meghallgatásaink során. A második pont, megkérdeztük, megkértük azt arra a, a felszólókat, megkérdeztük azt, hogy láthatnak-e lehetnek e különbözőségeket a, azzal kapcsolatban, amit az Európai Bizottság bejutott nekünk. Ezzel kapcsolatban én semmit nem eh, hallottam, nem hallottam utalást arra, hogy a bizottság kiegyött volna pontokat, amelyek fontosak lettek volna, nem hallottam kívánságokat ezzel kapcsolatban sem, tehát abból indulok ki, ez egy jó kiinduló anyag. Természetesen a részleteken még dolgoznunk kell. Péter Struck, a Bulens bizottság eh, elnöke azt mondta, hogy nem mehet úgy ki egy parlamentből egy eh, anyag, ahogy az megérkezett. Meg fogjuk vizsgálni a bizottság eh, anyagát. Az Olaf részéről azt hallottam, lehet, kicsit vitatott leszek, azt mondták, hogy szeretnék belenézni a, a szemlákba kevés az emberük. Én azt szerettem volna, hogyha kaphatunk volna utalást, olyan fajta utalást, mint amit Ramoszótól is kaptunk. Tehát, hogy az Olaf hol látja a problémákat a nemzeti hatósággal való működés során, hol lehet még tovább javítani, hol kellene az európai jogkodási kezdeményezésekkel javítani az eszközökön, úgy vélem, hogyha a nemzeti pontok, a nemzeti ügyészségek európai szervekkel együttműködnek, akkor nagyon fontosak az egyforma standardok. A meghallgatás jó eredménynek tartom azt, hogy a nemzeti ügyészek azt mondták, hogy az ügyészségek esetében szinte nincsen semmilyen fajta ellenállás az Európai Ügyészség kérdésében, sőt inkább egyfajta készség van arra, hogy együttműködjenek egy ilyenfajta testülettel. Hogyha a nemzeti ügyészségek hozzáállását nézzük meg a végrehajtás során, akkor meg kell, akkor ezt a megközelítést össze kell valahogy hasonlítani. Úgy gondolom, hogy attól tartok, hogy egyébként nem lesz felelő, de nem feltétlenül az alapnak kell ezt megtennie. A Transparency International től azt hallottam, hogy az átláthatóság még mindig problémás azon kell lennünk, hogy a jogi akadályokat, amely sok helyen még létezik, ezeket megszüntessük. Nagyon fontosnak tartom azt az utalást is, hogy foglalkoznunk kell a bejelentett esetek számával, és sokszor hallottam a mai nap során az európai ügyész szerepéről, illetve arról, hogy tovább kell képezni a nemzeti bírókat, illetve ügyészeket, én ezt is fontosnak tartom. Nagyon fontos az, hogy, hogy meg kell oldani az illetékesség körök kérdését is. Tehát nagyon sokat kell még dolgozni azon, hogy hatékony eszköz jön létre az európai csalás leküzdésével kapcsolatban. Köszönöm szépen a többi jelentéskészítő nevében is azt a nagyon értékes meghallgatást. Merci beaucoup, monsieur Gayer. Köszönöm szépen Gájer úrnak a rendkívül precíz összefoglalást. Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki részt vett a találkozónkon és a szakbizottság ülésén, és a következő ülésen találkozunk.